Goeie... Jó reggelt! Üdvözlök mindenkit, jó reggelt! Különösen a házunkról kívülről érkező vendégeinket, és egy kis késéssel kezdjük az időnket, az akadémiai negyed óra már eltelt, úgyhogy mindenképpen az időt egész idő alatt eh, figyelnünk kell, hogyha el akarunk készülni a teljes rendünkkel, és mindenki szót kell, hogy kapjon. Egy fontos pillanathoz érkeztünk el. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság az évek során, így például a mentesítési eljárások során is folyamatosan látta a érdek ellentéteknek a problémáját a különböző ügynökségeknél, és a számvevőszék jelentésben négy ügynökség kapcsán vizsgálták az érdekellentéteket. Ajala Szender, kolléganőnk az előadója, akinek át is adom a szót, nem kívánok sokáig beszélni, hogy időt nyerjünk. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a szeminárium valamennyi résztvevőjének. A szeminárium célja az, hogy számunkra, képviselők számára, illetve számomra, aki ennek a jelentésnek az előadója, a mentesítési eljárások keretében, ebben az évben ugye a bizottság és az ügynökségek esetében rendelkezésre álljon a kellő információ annak érdekében, hogy ezt a témát, az érdek ellentétek témáját elmélyülten tudjuk kezelni, ami ugye egyre kényesebb téma, egyre inkább a viták középpontjába kerül, és számunkra, képviselők számára nyilvánvalóan az a fontos, hogy a megfelelő eszközökkel, megoldásokkal rendelkezzünk annak érdekében, hogy átláthatóságot teremthessünk mindezt a nyilvánossággal szemben. És ez nyilvánvalóan anélkül, hogy a különböző ügynökségekkel, eh, intézményekkel való együttműködést veszélybe sodorjuk. Önök is tudják, hogy itt voltak kényes eh, időpillanatok az érdek ellentétek körüli vitában. Az Európai Egyesülési folyamat során az egyes intézmények egyre több döntési kompetenciához jutottak, ez az Európai Unió számára természetesen előnyös, de ez egyben azt is jelenti, hogy a megfelelő ellensúlyokat, ellenőrzési mechanizmusokat és átláthatóságot kell biztosítani, és nyilvánvalóan a nyilvánosságnak az érdeklődése is fokozott az utóbbi időben. Egy spanyol biztos például tevékenységet folytatott egy spanyol gazdasági vállalkozás számára, közvetlenül azt követően, hogy hivatalba lépett. Ez például egy eset volt, és akkor nagyon sokan kellett foglalkozni ennek a problémának a megoldásával, de nyilvános vita nem kísérte ezt. A volt biztos Dali esete a legújabb példa erre. Ez pont az, aztán az a területen, ami engem is érint, a költségvetési ellenőrzés mert az a közlekedés területe. Itt van a negyedik vasúti csomag, itt Kálász biztossal volt vitánk, és elhangzott az a szemrehányás, vagy az a vád, hogy itt egy vállalkozás befolyást próbál meg gyakorolni a folyamatokra. Úgyhogy meg vagyunk győződve arról, hogy egyre sürgetőbb feladat az érdek ellentétek kérdésének a kezelése, ugyanis a közérdeket, a közjót mindenképpen óvni kell, és természetesen a, azt is el kell, hogy mondjam, hogy a magánérdekek, a magánszektor érdekei, illetőleg az egyes magánszemélyek érdekei is megfelelően kell, hogy védve legyenek. Úgy, a polgárok, a polgárok parlamentbeli képviselői, mint az ellenőrző szervek részéről. Ezeknek az esetleges vagy tényleges érdek ellentéteket vizsgálatárgyává kell tenniük. Az intézmények elindultak már ebbe az időbe, magatartási kódexeket fogadtak el. Ez érvényes a köztisztviselőkre, különösen akkor, amikor elhagyják a köztisztviselői pályát és a magángazdaságba váltanak, vagy pedig amikor más vagy amikor más érdekelentét alakult ki, például a bizottságon belül, vagy egy konkrét biztos személyét illetően. Erre vonatkozóan intézményközi megállapodások is vannak. Miután megszületett a megfelelő szabályozás, fölállt egy átláthatósági nyilvántartás is, ami az érdekképviselőknek, a lobbistáknak, a szakszervezeteknek, a különböző ipari, iparágaknak, a környezetvédelmi szervezeteknek, ipari lobbista szervezeteknek a lajstroma nyilvántartása. És úgy gondolom, hogy a mai szemináriumra se nagyon kedvező időpontba kerül sor, hiszen azt állapíthatjuk meg a mai nap során, hogy a lobbistáknak a nyilvántartását meg kell reformálni. Úgy gondolom, hogy itt az eszmecsere során ezzel kapcsolatban is érdekes adalékokat fogunk majd hallani. Csak azt mondhatom, hogy legutóbbi alkalommal a bizottság és az ügynökségek mentesítési eljárása során nyilvánvalóvá vált, hogy vannak olyan ügynökségek, amelyek nagyon kényes területekkel foglalkoznak, mert egyrésztről ugye köztes, köztestületek a nyilvánosság megbízásából, a tanácstól és a parlamenttől kapott megbízásban eljárva végrehajtó szerepet játszanak, és ezeknél az ügynökségeknél mégis azt kellett, hogy megállapítsuk, hogy esetleges érdekellentétek vagy érdekellentéteknek a kockázata merülhet fel. Van itt egy bizonyos fajta tendencia, és ezzel kapcsolatban én szeretnék határozattan fogalmazni, hogy ugye próbáljuk eh, karcsúsítani a közigazgatást, kiszervezni bizonyos tevékenységeket, eh, és ez ugye azzal jár, hogy köz, közjogi eh, feladatoknak az elvégzése az kikerül a magánszektorba, és ez újra növeli az esetleges érdekellentéteknek a veszélyét vagy kockázatát. Hogyha párhuzamos testületeket hozunk létre a magángazdaságban, és ilyen köz jogi vagy, vagy olyan jellegű feladatoknak eh, az elvégzésével bízzuk meg őt, például, őket például a légi biztonság, eh, a biotechnológia vagy más területeken szakértői feladatokat adunk nekik, akkor az érdek ellentéteknek a konfliktusával is számolni kell. Ugyanis ezek a szakértők annyira eh, specifikus munkát végeznek, hogy nyilván az ő számú korlátozott és ilyen specifikus területhez értő szakértőket csak nagyon keveset lehet találni a közigazgatásban, vagy egy-egy érintett vállalatnál. Tehát itt egy fokozott átláthatóságról kell gondoskodnunk, és a e szakértők esetében ragaszkodnunk kell az érdekellentétekről szóló tételéhez, És itt nem csak a igazgató vagy vezető testületek, irányító testületek tagjairól van szó, erről beszéltünk egyébként elmúlt évben is, hallottuk, hogy nagyon nehéz adott esetben nagyon nehéz eh, adott esetben az érdekellentéteket ellenőrizni olyan szakértők esetében, akik egy ügynökség számára bizonyos konkrét témán dolgoznak hosszabb időn keresztül. Eh, És itt fennáll a veszélye annak, hogy adott esetben ezeknél az ügynökségeknél a vezető testület tagjai esetében is felmerül az érdekkonfliktusnak a lehetősége azoknál a tagoknál, akiket a tanács közvetlenül nevez ki. Tehát itt az érdekellentéteknek a kockázata különböző szinteken jelentkezhet. Jó lenne, hogyha erre különböző, ezeknek a megoldására eszközöket, megoldásokat javasolnánk. Az Európai Parlament kérésére készült egy érdekes eh, szakértői véleménytanulmány, ami nem csak, eh, nem csak eh, száraz felsorolása az érdek ellentétekkel kapcsolatos tényeknek, hanem megoldási javaslatokat is tartalmaz az OECD anyagaira támaszkodva, különösen a köztisztviselői karban jelentkező érdekellentétek esetére. Ez egy nagyon fontos kockázattal érintett terület. Például a lobbisták esetében azt láthatjuk, hogy érdekellentétek alakulhatnak ki a köztisztviselői karra kapcsolatban, hiszen ők szorosan együtt dolgoznak a parlament elügynökségekkel vagy más eh, testületekkel. Ezért meg kell kísérelnünk a már rendelkezésre álló előírásokon túlmenően megoldásokat eh, kidolgozni. Eh, elemeznünk kell az érdek ellentéteket, szem előtt tartva azt is, hogy itt egy, egy, egy szélesebb körű egyeztetésre van szükség, sokkal mélyebb ható vizsgálatra az érdekellentétek elkerülése érdekében, hogy pozitív üzenettel zárjam a bevezetőmet és a szakértőinknek átadhassuk a szót. Azt kell, hogy mondjam, vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mondják, az Európai Uniós intézmények eh, eh, talán rút kiskacsaként jelennek meg eh, a közvéleményben, de hát ezek általában a nemzeti sajtók által kommunikált álláspontok. Ezekkel ellentétben azt kell, hogy mondjuk, hogy az érdek ellentét eseteknek az esélye és a ténylegesen megállapított esetek sokkal alacsonyabb számúak, és sokkal ritkábban fordulnak elő, mint tagállami nemzeti szinten, vagy adott esetben az, az alatti szinten. Ebből az is következik, hogy érdekellentét esetén egy Európai Uniós intézménynek talán nagyobb botrány alakul ki, hiszen ez 27 tagállamban vált ki vízhangot, mégis a valóság a különböző tanulmányok szerint azt mutatja, hogy az Európai Uniós intézmények mégiscsak jó példával járnak elő az érdekellentétek leküzdése területén. A tanács a tagállamok képviseletében ugyanakkor szintén óvatosságra intendő, a legtöbb ö, érdekellentétel kapcsolatos botrányon is tagállami szinten áll elő, és nem Európai Uniós szinten. Ami fontos, hogy mindenképpen a kockázatokat azonosítsuk, szüntessük meg, és megoldásokat dolgozunk ki a kockázatok megelőzésére, lehetőleg alacsony költségszint mellett. Ez lenne tulajdonképpen a mai szemináriumnak a témája. És zárásképpen még azt mondanám el, hogy a megoldások közé tartozik természetesen a különböző normák, sztenderdek kidolgozása, egy ilyen érdekellentét kialakulása esetén, ugyanis nyilvánvalóan a közvélemény után futunk, és próbáljuk utolérni az eseményeket, mint Európai Uniós intézmények. Számunkra, a szakbizottság számára teljesen világos, hogy az érdekellentéttel kapcsolatos problémák megelőzése érdekében és a korrupció megelőzése érdekében figyelembe kell venni, hogy minél bonyolultabbak a kidolgozott eszközök, megoldások, annál nehezebbé, hatékonytalanabbá teszik az ellenőrzést. Tehát ez az a visszás helyzet, hogy igaz, hogy egyre több eszközre, megoldásra van szükségünk, de azért ezeknek egyszerű, egyszerűeknek, rugalmasaknak, konszenzusra képeseknek kell lenniük. Ami az egyes érdek eh, ellentéteket kap, kapcsolatos diagnózist és az ezekre nyújtandó megoldásokat jelenti. Gyorsnak, egyszerűen világosnak kell lennie a megoldásnak. A polgárnak, a közvéleménynek ez kell, hogy világossá váljon. Most a polgár európai évében vagyunk, úgyhogy eh, olyan javaslatokat kell javasolnunk, amik már a közeljövőben hozzájárulnak ahhoz, hogy a polgároknak az európai közigazgatásba vetett bizalma erősödik, ami azt kell, hogy mondjam, hogy ma nem eh, a legjobb. Jól lehet, ahogy már elmondtam, hogy nem csak az Európai Uniós intézményeknek a problémájáról van szó, hanem a nemzeti közigazgatások, a tagállami közigazgatások problémájáról is. Úgyhogy most azon kell, hogy elgondolkozzunk, hogyan tudjuk erősíteni a demokráciát, hogyan tudjuk a közjó védelmét erősíteni, és hogyan tudjuk a közigazgatás szerepét ebben erősíteni. Itt eh, a az állami szektornak, a közszektornak, a magánszektorral együtt kell működnie. Erre fogunk koncentrálni. Köszönöm szépen, Inez. Ez, ezzel át is térünk az első öt előadónkra, akik eh, előadást fognak tartani erről az általános témáról, arról, hogy hogyan tudjuk az érdekellentéteket elkerülni. Különböző álláspontokat fogunk hallani, és reméljük, hogy az öt előadónknak eh, az előadása ez hozzá fog járulni. Az első előadónk Bertók János, aki az oscd től érkezett egy PowerPoint vetítéssel, a számvevőszéki jelentésben kifejezetten hivatkoznak az önöknek az iránymutatásaira. Megadom önnek a szót, és 10 percben kérem korlátozza a hozzászólását. Köszönöm. Thank you so much, and uh, I greatly appreciate this opportunity to address this. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és az OECD részéről arra szeretnék rámutatni, hogy mit is gondolunk mi adatnak, hogyan gyűjtjük az adatokat, és mi számunkra a bizonyító jellegű adat. Nemzeti szinten a érdekütközés nagyon fontos téma, ugyanis meghatározza a kormányzatba vetett hitet, és ezért fontos azt megérteni, hogy az európai intézmények, akiket legfőbb célpontként tekintenek ebből a szempontból, az európai intézményekre gondolok, nem csak az európai parlamentre. Tehát fontos az, hogy az önök, önök állítják fel a mércét. akármilyen területen, ről is beszélünk, lehet az mezőgazdaság vagy bármi más, de hatalmas nagy a önök kitettsége a lobbisták tevékenységének. Tehát itt igazából nem az európai szinten kezdődik ez a probléma, tanácsban vagy a parlamentben vagy a bizottságnál, nem. Ez egészen az alapoknál kezdődik ez a folyamat, de mégiscsak itt csúcsosodik ki. De nagyon gyakran megtörténik az, hogy megvannak azok a mechanizmusok, amelyekkel a problémát izolálni tudjuk, és megfelelőképpen tudjuk menedzselni. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, hiszen a demokrácia az azon alapszik, hogy az intézményekbe vetett hit biztos alapokon áll. Tehát minden féle szempontból az átláthatóságot várja önöktől a társadalom, és az, hogy megfelelőképpen vezessék népüket, és ezt a jó példa útján tegyék meg. Néhány jellegzetességet szeretnék kiemelni, hiszen ugye itt szó esett az OECD iránymutatásokról a számvevőszéki jelentés kapcsán. nem csak azért, mert több mint tíz éve dolgozunk ezen a témán a tagállamokkal együtt, hanem azért is, mert itt egyfajta konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy az elvárható sztenderdeket hogyan is látják a tagállamok. Ezek azok a sztenderdek, amelyek bemutatják azt, hogy mit várnak el tőlünk vagy önöktől átláthatóság szintjén, és még ennél is fontosabb talán az, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni, és az egyéni felelősséget megállapítani. Tehát itt nem csak általában az intézményekről van szó, hanem arról, hogy pontosan hogyan tartassuk be, hogyan valósuljon meg ez a ö, átláthatóság. Tehát egy ilyen megközelítése van szükség, az OECD részéről legalábbis úgy látjuk mindezt. megtanuljuk azt, hogy megtanultuk azt, hogy mennyire nehéz is az összeférhetetlenséget a speciális helyzetekben kezelni. Az egyes eseteket külön-külön mennyire nehéz végig ö, nyomon követni, ezért ö, dolgoztunk ki praktikus eszközöket, és ez pedig ez egyfajta az átláthatóságot biztosítandó egyfajta listát hoztunk létre, amelyet mindenki a legjobb, legismerete legjobb működése szerint kell, hogy végignézzem. Tehát, hogy például, hogyha valaki egy ajándékot kap, akkor bizony ezt már belsőleg jelenteni kell, el kell magyarázni a kollégáknak, hogy mi történt, vagy hogy hogyan is reagálnak arra, amikor mondjuk mindez hirtelen az újságok címlapján jelenik meg. Hogyan fogják elmagyarázni a helyzetet, akár családon belül, vagy a szomszédoknak, barátoknak? Tehát itt alapvető átláthatóságot szeretnénk. Ez igazából a szabályokon túlmenően kell, hogy megvalósuljon. A következő öt slide rámutat majd arra, hogy mit is nevezzünk mi öt tanulságnak. Az első a konzisztencia. Ugyanis az állampolgárok azt várják, hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat konzisztens módon valósítsák meg kormányzati szinten és szektoriális szinten egyaránt. Tehát központilag és decentralizált módon egészen a szabályok megalkotásától a betartatásán keresztül a helyzet értékeléséig. Ez egyébként meg is történik az OECD országokban, 34 országról beszélünk. Ez az alap tehát, ez a nemzeti szint. Természetesen több bevált gyakorlatot találhatunk a végrehajtó szférában, mint mondjuk a bírói területen. Második slide, melyek a legfontosabb intézkedések, amelyek lehetővé teszik ezt az átláthatóságot. Nincsen egy olyan öm, intézkedés, amelyre ezt visszavezethetnénk, inkább itt több intézkedés közösen tudja a helyzetet tisztára, tisztára teremteni. ugye amikor valaki egy új munkát kap, egy új posztra kinevezik, akkor kezdődik a folyamat. Ugyanis ebben az esetben az információs és technológia ö, szempontjából is fontos oda néz, odafigyelni erre. De hát vannak itt ugye ö, képzési vetületei is ennek a kérdésnek, de egy feltörekvő trendet szeretnék megmutatni, miszerint 25%-a az országoknak igazából most arra fókuszál, hogy megnézik, hogy mennyire valósulnak meg ezek az iránymutatások. Tehát ezeket próbálják mérhetővé tenni. Ezek a fontos szempontok akkor, amikor új rendszert kívánnak bevezetni. A hármas számú tanulság, hogy mindig van következmény. Egy nemzeti szinten, épp úgy, mint márhol máshol, ö, megvalósul, ugyanis szankciók formájában valósul meg a következmény. Ez főként akkor fontos, amikor nagyméretű ö, jog, tehát meg, megszegése történik a szabályoknak. Egyre kevesebb ország alkalmaz olyan szankciókat, amikor nem lehet mondjuk visszakövetni, nyomon követni, hogy mi is történt pontosan. Tehát ezért fontos az, hogy a szankciók azok felfelé egyre erősebbé váljanak. Ezek persze nagyon komoly szankciók is lehetnek, akár az elbocsátás is lehet, vagy pedig lehet büntetés, vagy lefokozás, és így tovább négyes számú tanulság. Amikor az információról beszélünk, illetve az összeférthetetlenségről, akkor a legfontosabb az információk pontossága, megbízhatósága. Itt most megint csak azt láthatjuk, hogy a gyakorlat hogyan is néz ki a tagállamok szintjén. Egy ötöde az államoknak vizsgálja meg a pénzügyi összeférhetetlenségi nyilatkozatok tartalmát, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem igazán figyelnek oda az államok arra, hogy pontosan mi is, mit is tartalmaznak ezek a nyilatkozatok. Tehát léteznek nyilatkozatok mindenhol, de nincsen ezeknek a tartalmi ellenőrzése nem valósul meg. Tehát mindenféle elemre kiterjed a vizsgálat, de a gyakorlat nem igazán vizsgálja a tartalmi kérdéseket. Akkor, amikor ezt a nyilatkozatot leadták, ez egyfajta bürokratikus lépésnek nyilvánítható, vagy számítható. És az ötös számú tanulság ez egy diagram, amely megmutatja az összes országban az átláthatósági szabályokat. Az átláthatóság a fő szabály manapság, és ebből azt láthatjuk, hogy nagyon sok tagállamban nem hogy csak megkövetelik a nyilatkozatot, hanem ezt nyilvánosságra is hozzák a döntéshozók számára. Elnök, miniszterelnök, miniszterek szintjén, aztán szenátorok, parlamenti képviselők, valamint a fontos posztokat betöltő bírák esetében. És végül, de nem utolsó sorban, azt is megnézhetjük, hogy hogyan is tudunk segíteni Megvizsgáltuk a gyakorlatot, és azt tudtuk ebből leszűrni, hogy, hogy mennyire nehéz az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig, hogy mik azok a bevált gyakorlatok, amelyeket terjeszthetünk. Próbáljuk meg a kockázatokra összpontosítani, hol vannak azok a források, a kockázati források, amelyeket meg kell vizsgálnunk. Másodszorban pedig Fontos azt is megvizsgálni, hogy ez egy mozgó célpont, ugyanis az egyik oldalról fontos az, hogy a tudást vonzzuk be a döntéshozatali szférába, és, eb- és pontosan emiatt nagyon komplex a helyzet. Aztán fontos a specifikumokra való lebontása a helyzetnek, tehát például, amikor a politikai tanácsadókat megvizsgáltuk, vagy a szabályozó hatóságoknál dolgozókat, ezek mind különböző kategóriák. Köszönöm szépen tehát a figyelmüket, hoztam néhány anyagot, a lobbizásról, vagy más olyan hagyományos összeférhetetlenségi helyzetekről, amelyek talán értekesek lehetnek az önök számára is. És itt vannak azok az adatok is, amelyekről ma beszéltem. Köszönöm szépen az első előadásunkat. Ön felhívta a figyelmünket arra, amit egyébként jó volt hallani, hiszen itt a parlamentben ülve is eh, látjuk, hogy fölkínálnak nekünk eh, bizonyos dolgokat, és ezzel kapcsolatban világos szabályok vannak, hogyha például egy ajándékot vagy más ellenszolgáltatást eh, felkínálnak, például valamilyen előadás tartásaira, hogyan kell viselkednünk. Át is térünk a második hozzászólónkra, Ian Hordonra, az Európai Ombudsmani Hivatal főtitkánára. Az Európai Ombudsman több esetben is kapcsolatba került olyan problémákkal, amelyek összeférhetetlenséggel, érdekellentétekkel voltak kapcsolatosak, úgyhogy örülünk, hogy ellátogatott hozzánk, és reméljük, hogy tanulságos lesz az előadása. 10 perc. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak, hogy megszervezte ezt a workshopot, és hogy meghívták az ombudsman képviselőjét ide. Két dologra szeretnék kitérni az előadásomban. Egy kis technikai átalakítás következik, ezt azonnal megoldjuk. I'm going to do two things in my presentation. I shall um, briefly explain the Ombudsman's work in... Nos, eh, az Ombudsman munkája az első, amire szeretnék kitérni, tehát az ombudsman feladata az érdekkonfliktussal kapcsolatos panaszok esetében, eh, illetve egy kis óvatosságra intenék az érdek eh, ellentét esetében, ennek a fogalomnak a túlságos kiterjesztésével kapcsolatban. Hadd mondjam el, hogy az ombudsman olyan panaszokkal foglalkozik, amelyek az európai intézményeken belüli szabálytalanságokra vonatkoznak, és az ombudsman azt a kérdést teszi fel, hogy az európai intézmény, amely érintett a panaszban, megfelelően kezelte-e ezt a panaszt. Tehát az ombudsman nem etikai bizottsági elnök, aki e, egyes személyeknek a magatartását vizsgálja. A, az ombudsman munkájának négy pontjával kapcsolatban az első az az, hogy az intézmények nem nem mm, adhatják fel ezt a feladatukat, vagy, vagy fordíthatnak hátat ennek a feladatnak úgy, azzal, hogy azt arra kérik a tagjaikat, vagy az ott dolgozókat, hogy, hogy írjanak egy nyilatkozatot arról, hogy semmiféle érdekkonfliktusban nem, nem nincsenek benne. Ez így nem működik. Ahogy Bertok úr is már említette, nem fogok részletekbe menni az egyes ügyekkel kapcsolatban, de látnak itt ügyekre való utalásokat a, a szlájdokon, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor a honlapunkon megtalálják az ügyek részletes leírását. A második pont az, hogy az intézményeknek lépéseket kell tenniük, mielőtt az adott döntés megszületik, annak érdekében, hogy elkerüljék az érdekkonfliktusnak még a látszatát is. Nem elég az ügy után azt mondani, hogy nincsen bizonyíték arra, hogy a e, hogy ennek az érdekkonfliktusnak hatása lett volna a döntéshozásra. Ahogy Ayala Sanders is mondta, a legfontosabb kérdés a köz bizalom, tehát a bizalom, a közvéleménynek az intézményekbe vetett bizalma, tehát a felmerülő látszat ellen is küzdeni kell, nem csak az aktuális érdekkonfliktus ellen. A harmadik pont, ami az ombudsmanhoz érkező ügyekből felmerül, a következő. Egy személy, aki egy intézményben dolgozik, és esetleges jövőbeni munkavállalókkal, munkaadókkal tárgyal, már eleve érdekkonfliktusban lehet, ezt figyelembe kell venni, ez az úgynevezett revolving doors jelenség, mely szerint az egyik intézményből a másikba átmegy dolgozni valaki, és ezt előtte biztosítja magának különböző érdekeket kell kiegyensúlyozni, ami az ombudsman munkájából felmerül, az az, hogy egyértelmű, hogy a szabályoknak és az eljárásoknak olyan, úgy, úgy kell, ezeket úgy kell kialakítani, hogy figyelembe vegyék azt, hogy nem csak akkor merül föl, merülhet föl érdekkonfliktus, amikor valaki egy közintézményből átmegy a magánszektorba, hanem már miközben a közintézményben dolgozik, akkor is. A következő negyedik pont a szakértői csoportoknak és az érdekelt csoportoknak az összeállításával kapcsolatos. Tehát itt nagyon fontos a az, hogy átlátható legyen, hogy az, ezeknek a csoportoknak a tagjai képviselők, úgy szerepelnek-e ebben a csoportban, mint képviselők, tehát képviselik a saját szervezetüket vagy cégüket, vagy pedig mint szakértők szerepelnek ezekben, szakértői feladatot vállalnak ezekben a csoportokban, és akkor viszont felmerül az érdek ellentét kérdése, érdekkonfliktus kérdése. Nos, az érdek ellentét megfelelő kezelése a jó irányítás és az etikus magatartás alapvető eh, problémá, alapvető kérdése, eh, azonban nem egy etikai és kormányzási probléma érdekkonfliktust eh, jelent, jelent érdekkonfliktust. Mindjárt konkrétabban rátérek ebbe a, erre a pontra. Egy konkrét esetre fogok utalni, de most egy kicsit áll, még általánosabban engedjék meg, hogy ki fejtsem ezt. Az ombudsman megközelítése a, az érdekkonfliktusok def, ö, meghatározásához, ahogy ez az ö, szerepelt az ünnökségekről szóló bírósági beszámolóban is, tehát az OECD alapvető megfogalmazását, meghatározását veszi át az ombudsman, az érdekkonfliktus egy olyan helyzet, amelyben egy köztisztviselőnek a magán érdekei úgy tűnik, hogy úgy tűnik, hogy vagy azzal a potenciálra rendelkeznek, hogy kép, ezek az érdekek képesek konfliktusba kerülni az hivatalos feladatának ellátásával. az érdekkonfliktus egyébként teljesen legitim eh, magán eh, érdekeket, eh, vagy családi érdekeket foglalhat magába, akkor, hogyha ezek kihatással lehetnek a köztisztviselő munkájára. Az ombudsman öt köztisztviselői elvének a második elve az integritás, tehát ez ebben ebbe tartozik bele az érdekkonfliktus. Ezt a többi elvel kontext, egységben kell, kell tekinteni. Az első ilyen elv az elkötelezettség. Tehát ez azt jelenti, hogy a köztisztviselőnek tudatában kell lennie azt, hogy az intézménynek a feladata a közszolgálata. És a harmadik elv pedig az objektivitás, amelyet a köztisztviselőnek magáival kell tennie, tehát a köztisztviselőnek pártatlannak, nyitottnak és bizonyítékokon alapuló kell lennie, és a bizonyítékok alapján kell meghozni az ítéletét. Hogyha az érdekkonfliktus nem e, tudják megfelelően kezelni, akkor ez e, aláássa a, e, a bizalmat, a köztisztviselőbe és az intézményekbe vetett bizalmat. Ez nem jelenti azt, hogy az érdekkonfliktus fogalmát mindenre ki kell terjeszteni, ami távolról úgy tűnik, hogy kapcsolatban állhat az érdekkonfliktussal. Nemrégiben az Európai Központi Bank ellen érkezett egy panasz az ombudsmanhoz. Az Európai Központi Bank elnöke ugyanis a 30 csoportjának tagja. A panasztevő tevő azt állította, hogy az elnök nem megfelelően végezte a feladatát, mert illetve a központi bank nem megfelelően végezte feladatát, mert nem kérte meg a elnökét arra, hogy vonuljon vissza a 30-ak csoportjából, és ezzel aláásták az intézménynek, illetve az elnöknek a függetlenségét és objektivitását. És ez érdekkonfliktusra is utalt ez a panaszos. Az ombudsman megvizsgálta ezt a kérdést, ezt a panaszt, és a vég, végső határozatában azt állította, hogy nem került sor szabálytalanságra, ugyanis az ombudsman nem igazán az érdekkonfliktusra hegyezte ki a magyarázatot. Miért nem? Azért nem, mert eh, világossá tette az ombudsman, hogyha valaki az Európai Központi Bank elnökségének tagja, és mindeközben a 30 csoportjának is tagja, vagy valamilyen hasonló tevékenységet végez, akkor az ebben való részvétele nem magán részvétel, nem magánszemélyként vesz ebben részt, hanem a központi bank elnökségének tagjaként. Tehát itt nem merül föl az egyéni érdek és a hivatalos feladat közötti konfliktus, mert a részvétel a hivatalos feladatának részét képezi minden erre vonatkozó korlátozással együtt. Tehát nem szabad az érdekkonfliktus elvét vagy, vagy fogalmát túlságosan kibővíteni, mert vannak itt más elvek, mint például az integritás és az pártatlanság, amelyek sokkal jobban lefednek bizonyos kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hárden úr. Itt is sok tanulságot hallottunk, és rögtön át is térünk Tinam Jákob asszonyra, aki az Európai Bizottság személyzeti főigazgatóságának megbízott igazgatója. Önnek is van egy vetítése. Kérem, hogy akkor cseréljenek helyet. So, you have the floor. Öné a szó, parancsoljon. And where do I have to push? Here, with the with mouse. A, with yeah. a mouse, okay. Thank you very much, uh, and uh, good morning. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghívták az Európai Bizottságot. Nagy uh, megtiszteltetés számomra az, hogy uh, képviseltem az Európai Bizottságot, és uh, beszélhettünk a tapasztalatainkról, az érdek összeférhetetlenség témájában. Hát először is az Európai Bizottság számára a, az etikai, a szakmai etika kérdése nagyon fontos, prioritás számunkra, és az Európai Bizottság ebből a szempontból a legmagasabb szintű etikát várja el munkatársaitól. Az Európai Bizottság a jelenlegi rendszerben jól felszerelt kezett annak érdekében, hogy a kihívásoknak meg tudjon felelni, és a jövőben is ezt meg tudja tenni. Hadd magyarázzam el jobban, hogy mire is gondolok. Most hát először is van egyfajta átfogó szabály, szabályozásunk, ezt alkalmazzuk a bizottságon belül, és ezen felül és erre mutatott rá az OECD-s kolléga is, rendkívül sok időt, illetve erőfeszítést fektetünk abba, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra. Ebben a kontextusban az Európai Bizottság teljes mértékben felkészült arra, hogy tapasztalatait megossza a többi Európai Uniós intézménnyel, illetve ügynökséggel. Amikor a figyelemfelkeltésre utaltam, ez valóban kulcsfontosságú, de ennek ellenére most mással fogom kezdeni. Az első legfontosabb elvekkel amennyiben nincsenek elvek, szabályok, hát akkor nagyon nehéz megtalálni helyünket abban a fajta labirintusban, amely olyan helyzetekre adhat okot, amelyben az összeférhetetlenség kérdése táptalajra kaphat. Az európai intézmények, illetve az ügynökségek esetében ugye ott van a személyzeti szabályzat, amely minden európai intézményre és ügynökségre, illetve hát az ott dolgozó emberekre vonatkozik. Itt eléggé világosan kiolvashatjuk ebből a vonatkozó szabályokat, és ebből kiderül az is, hogy a hűség kérdése, a függetlenség, az objektivitás, a pártatlanság olyan fontos elvek, amelyekre már utaltunk a mai napon, de ezek benne vannak a személyzeti szabályzatba, tehát mindenkinek ezeket be kell tartania. Ide tartozik az is, hogy az összeférhetetlenségi kérdéseket hogyan kezeljük, és hogyan tudjuk elkerülni. Aztán természetesen itt van még a pénzügyi rendelet is, amely rendkívül fontos. Erre most nem fogok egyébként kitérni. És hogyha megvizsgáljuk a szabályokat, akkor azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy tulajdonképpen az összes olyan helyzetre kiterjednek, amelyben a közigazgatásban dolgozó személyek függetlensége megkérdőjelezhető, megkérdőjelezhetővé válik. Most nézzük meg, hogy ezeket a szabályokat hogyan is tudjuk betartatni. Természetesen minden intézmény és ügynökség külön-külön felel ezeknek a szabályoknak a betartatásáért. Ez a rendszerből adódik egyébként, és kérem, hogy engedjék meg, hogy elmagyarázzam azt, hogy az Európai Bizottság mit is tett ezen szabályok betartatása érdekében. Minden bizonyal emlékeznek még arra, hogy 2008-ban, de már korábban is, Kállász alelnök úr egy közleményt tett tett közzé a legmagasabb etikai sztenderdek elérése érdekében, illetve az etikai ö, érzékünket hogyan tudjuk kiélesíteni az Európai Bizottságnál. Ugye önök is tudják, hogy a politikusok számára, a, bizottság, a biztosok számára más szabályok ö, az érvényesek, mint a köztisztviselők számára. Nézzük most a köztisztviselőket. Mit tett az Európai Bizottság? 2004-ben volt egy határozat a külső tevékenységekkel kapcsolatban, ezt elfogadtuk. Ebben szabályozzuk azokat a helyzeteket, amikor a bizottságnál dolgozó személy még munkaviszonya alatt, vagy az utáni időszakban más tevékenységet is folytat, úgyhogy ezzel kapcsolatban elfogadtunk egy iránymutatást a szociális média alkalmazásával kapcsolatban szintén szerepelnek ebben kitételek, és ebben olvashatjuk azt is, illetve 2012. decemberében is elfogadtunk egy másik iránymutatást, amely az információk kiszivárogtatására vonatkozik. Nagyon fontos tehát számunkra a megfelelő administratív működés, ez 2008-as iránymutatás, és ez az összes mm, munkatársunk számára fontos, a nyitottság, az átláthatóság, a segítőkészség elvei szerepelnek ebben, és ezen kívül még azt is megemlíteném, hogy az Európai Bizottságnál van egyfajta etikai infrastruktúra. Mit is jelent ez? Az úgynevezett etikai felelősök minden ö, főigazgatóságban működnek. Az a céljuk, hogy az etikai sztenderdeket a bizottságon keresztül, tehát horizontálisan is biztosítani tudjuk ezeknek a megvalósulását. Különlegesen nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a bizottság nagyon sokat tesz az úgynevezett figyelemfelkeltés érdekében, vannak az új kollégák számára kötelező oktatások, képzések. 2012-ben központi szinten is végeztünk prezentációkat, több mint 40 ilyen prezentációra került sor, képzésekre a különböző főigazgatóságokban, és rengeteg információt teszünk közzé a weboldalunkon is. Tehát mind ezek, az, ezek mind olyan fontos pontok, amelyekre oda figyel az Európai Bizottság. Nem csak a szabályok tehát, hanem az, hogy a szabályokról tudjunk, ezeket ismerjük, és hogy ahogyan erről már szó is esett, elmagyarázzuk azt is a munkatársainknak, hogy miért fontosak ezek a szabályok, miért kell az európai köztisztviselőknek ezeket a szabályokat betartaniuk. Ezen felül nagyon fontos a szankciórendszer kialakítása, és amint tudják, az Európai Bizottságban több szolgálat is foglalkozik azzal, hogy az etikai kódexeknek való megfelelés hogyan is valósul meg. Ott van az IDOK, amely egyfajta fegyelmi bizottság, a csalás ellenes szervünk, az OLAF is foglalkozik ezekkel az ügyekkel, Természetesen mindig lehet javítani a helyzeten, de én azért úgy gondolom, hogy a keret az mindenképpen jó, lehet, hogy az OECD-s kolléga ezzel nem ért el, nem ért teljes mértékben egyet, de én úgy gondolom, hogy a keretek teljes mértékben megfelelnek az OECD általi ajánlásoknak. Egy másik rövid emlékeztető arra, hogy miért is fontosak ezek a szabályok. Ezek a szabályok bizonyos kötelezettségeket fektetnek papírra, vannak itt alapelvek, mint ahogyan arról már szóltam, a teljes függetlenség, az Európai Unió ö, céljainak figyelembevételével való ö, munkavállalás. Amennyiben összeférhetetlenségi helyzettel találkozunk, hát akkor láthatjuk azt, hogy ezt a helyzetet, ezt jelentsük annak érdekében, hogy megfelelő megoldást lehessen rá találni. De ezen kívül egyébként a személyzeti szabályzatban még tovább megyünk, ugyanis ebben olyan helyzetekre is öm, történik utalás, amelyekben valószínű, hogy összeférhetetlenségről beszélhetünk. Ez az alapelvekhez kapcsolódik, de ezen kívül még ott vannak azok a speciális egyéni szabályok, amelyek arra vonatkoznak, hogyha egy köztisztviselő külső tevékenységbe kíván fogni, miközben aktív munkavállaló, akkor először is erre kell engedélyt kérjen, azután a házastársak tevékenységei esetében szintén ilyen jelentési kötelezettség van, és ahogyan már említettem, az egyéni összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatok és még ide tartozik ezeknek a közzététele. Egy bizonyos ponton arra is utaltam, hogy azért amennyiben a köztisztviselő elhagyja a szolgálatot, és más tevékenységbe fog, kötelezettség vonatkozik ő rá, hogy a 60-as cikk értelmében, a személyzeti szabályzat 60-as cikke értelmében az intézmények nyel közölje az, hogy milyen tevékenységbe fog fogni, és ebben az esetben az intézmény fogja megítélni azt, hogy összeférhetetlenséggel áll-e szemben vagy sem Természetesen mindig az arányosság elvét is figyelembe kell venni akkor, amikor ezeket az ügyeket elbíráljuk. Igen, tessék? I will, of course. Uh, but just to let me finish with the over... Nos, hát szeretném akkor befejezni az általános áttekintést. amely arra is vonatkozik, hogy a belső információkat, hogy a belső információkkal mennyire nem szabad visszaélni. Hát látom, itt közben megy az idő. Kettes pont. Nem csak, hogy alapvető fontosságúak a szabályok, hanem be is kell őket tartatni. Ebben a kontextusban csak igen röviden szeretném elmagyarázni azt, hogy a bizottság mit tett egy olyan rendszert léptettünk életbe, amely azt jelenti, hogy az embereknek, munkavállalóinknak jelenteniük kell azokat a tevékenységeket, amelyekbe bele akarnak fogni, és a végső döntés ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban, és itt nagyon fontos dologra térek most ki, tehát ezeknek megfelelő ö, tehát összhangban kell állniuk az intézmények érdekeivel. Az is világos, hogy amennyiben valaki a bizottságtól elmegy, akkor nem mondhatják nekik azt, hogy nem dolgozhat a saját szakterületén, de mégis van egyfajta olyan rendszerünk, amely lehetővé teszi azt, hogy még két évig a szakértelmét úgy tudja felhasználni, hogy közben a bizottság is fizeti. De higgyék el, hogy nem elég az, hogy vannak szabályok. A figyelemfelkeltés és a jó példával való előjárás a kulcsa annak, hogy céljaink megvalósuljanak. Iránymutatással, egyfajta eszköz, palettával kell szolgálnunk köztisztviselőink számára, hogy megértsék, mit is jelent az összeférhetetlenség, és hogy azt meg is tudják valósítani száz százalékban. Hát most nem mm, említhetek ö, konkrét újságcikkeket, de mondjuk, hogyha valamelyik újság megszellőztet egy esetet, Ugye itt nagy dilemmákkal állunk szemben. Mondjuk a bizottság ebben az esetben az adott ügynökséget értesíti, a problémákról, a probléma felmerüléséről, hiszen van most egy olyan új szabályunk is, amely a ügynökségekkel való szorosabb együttműködést szolgálja, és segíti az ő munkájukat abban, hogy a ö, belső szabályaikat ö, etikai szempontból is el tudják fogadni. Köszönjük szépen! Akik ismernek engem, azt tudják, hogy nagyon jó szívű vagyok, de most szigorú leszek. Azért itt vannak a panelben hölgyek is közöttünk, figyeltünk itt a nemek közötti egyensúlyra is, de azért tartsuk magunkat a megbeszélt beszédidőhöz. Átérünk a következő hozzászólónkra aki esetleg vitásabb pontokat is említeni fog. Janna Mittermeierről van szó, a aki, akit bejelentettünk ugyan, de beteg, őt helyettesíti egy kollégája, Ronnie Patz. Helyettesíti tehát őt a Transparency International-től. Kérem 10 percben szóljon hozzá. We have been asked... Jó napot kívánok! Számos kérdést feltettünk, miközben készültünk erre a workshopra, ezek a kihívásokkal foglalkoznak, az érdekkonfliktussal kapcsolatos, a másik pedig az önszabályozás és a szigorúbb szabályozás kérdéskörével. És Ayala Sanders asszony felvetett egy kérdést, mely szerint a több szabály vajon kevesebb érdekkonfliktust okoz-e. Nos, ami az első kérdéscsoportot illeti, azt hiszem, hogy láthatunk számos trendet. Az egyik az, hogy az konfliktusokat most már elfogadják minden szinten, tehát ennek a létezését tudjuk, hogy megtörténik. Európai szinten, nemzeti szinten van ilyen, logi, helyi és regionális szinten ugyanúgy. Az, hogy elismerjük a probléma létezését, az egy dolog. Itt, hogyha Brüsszelben megnézzük a Transparency International munkáját, látjuk, hogy sokat foglalkozunk az érdekkonfliktussal. Például, amikor a köztisztviselők magatartáskódexéről beszélünk, a szakértői csoportokról beszélünk, illetve az Európai Központi Bankban megjelenő érdekkonfliktusokról beszélünk. Tehát számos helyen felmerül ez a kérdés. Aztán beszélünk erről a közbeszerzési törvény elfogadásakor például. Sokszor halljuk azt, hogy igen, de megfelelően monitorozni az érdekkonfliktust, ehhez új munkatársakra van szükség, új intézményekre van szükség, ez újabb erre nincs pénz, nincs lehetőség. De persze mindenki azt mondja, hogy nem jó az érdekkonfliktus, és meg kellene előzni, vagy el kellene kerülni. A nagy kihívás az intézmények számára a következő, a tradicionális karrier, karrier utak már megváltoztak valakinek a munkáj élete során ez váltogat ilyen és olyan terület között, és ezért nagyobb az esély az érdekkonfliktusra. A kérdés az az, hogy hogyan tudunk, tudjuk kezelni az érdekkonfliktus ezen ki bővülő skáláját az intézmények életében. A másik oldalon, ami a kihívásokat illeti, azt látjuk, hogy a világ egyre nagyobb, egyre inkább átlátható lehet, tehát megvannak az eszközök erre, de ezzel egy időben technikai eszközök, de ezzel egy időben az intézmények egyre nem igazán gyorsak abban, hogy a megfelelő megfelelő átláthatósági szabályokat elfogadják. Nos, ha megnézzük például a képviselőknek a vagyonnyilatkozatát, vagy a nyilat, nyilvántartásokat, amelyekben közzétették a szakértői csoportok összetételét, láthatják, hogy milyen, féle, milyen honlapokon jelennek ezek meg, minden egyes intézmény különbözőképpen foglalkozik az átláthatósággal, máshogy prezentálja az információkat. Tehát nem egyszerű a polgároknak ebben az információ áradatban az átláthatóság mellett sem lavírozni és megtalálni azt, amit keresnek. A kihívás a következő. Meg kell érteni, hogy új öm, új eszközök állnak a rendelkezésünkre, és egyre több minden a közkincsé válik információ szinten. A nagy vita, ami az önszabályozást, és az, illetve a, ezzel ellentétben a szigorúbb szabályozást illeti, a következő. Nos, az önszabályozás az jó, és ideális esetben működik, a gyakorlatban viszont azt látjuk, hogy nem működik. A probléma a monitorozás, az ellenőrzés, hogyha ön, rabá, önszabályozás és, és enyhe szabályok és enyhe monitorozási szabályok vannak életben, hogyan lehet ezeket eh, megvalósítani, érvényesíteni? Folyamatos eh, ellen, ellenőrzésre van szükség, tehát a, az, a puha szabályok nem igazán hasznosak az érdekkonfliktus feltárására. És ezeket ráadásul kívül és belül is monitorozni kell. Az Egyesült Királysági kollégák a revolving door kérdésével kapcsolatban végeztek egy vizsgálatot, és ott ugye ott is világos, hogy egyre többször vált az ember a karrier lépcsők között, de hát akkor a régebbi idea az az volt, hogy valaki köztisztviselőként kezdte, köztisztviselőként végezte, szépen végigment a lépcsőn, és folyamatosan köztisztviselő volt, és monitorozták egymást az emberek. De ez most már nem így van, az ember az egyik területről a másikra vált. A kérdés az, az hogy a következő kérdés az, hogy a, a, a több szabály kevesebb szabályszegéshez vezet-e. A kérdés az az, hogyha vannak szabályok, és ahogy láttuk is, van egy átfogó keret az Európai Bizottságban, legalábbis ez a belső álláspont. Tehát a mechanizmusok léteznek, megvannak, megvannak-e, kérdezem a mechanizmusok arra, hogy ezeket a szabályokat érvényesítsék is. Nem biztos, hogy ez így van. Én, hogyha elolvasom a staff regulations, Ebben vannak érdekes és szép elvek, de nem találom benne a mechanizmus leírását. Legalábbis ö, olyan értelemben nem, mint amennyire a szándék megfogalmazásra kerül. Gyakran halljuk azt, hogy amikor az Európai Bizottság új szabályt, új jogszabályokat javasol, és azt mondják, hogy egy új szabályozásra van szükség, jogszabályra van szükség, de nem akarják azt a benyomást kell tenni, hogy újabb bürokráciát hoznak létre, ezt smart regulationnek nevezik, tehát nem több szabályra van szükség, hanem intelligensebb szabályozásra. Tehát az, az a lényeg, hogy az érdekkonfliktusos ügyeket monitorozzák és ellenőrizzék. Jövőre lesz az európai parlamenti választás, és nagyon sok tanácsadó, szakértő, akik a kabinetben dolgozik, most azok el fognak búcsúzni a közszolgálattól az európai intézményekben, más helyeken fognak dolgozni, és meglátjuk majd, hogy a jelenlegi műk, szabályok és a jelenlegi szándékok valóban működnek-e. Köszönöm. Uh, it was okay all Ön is pontról pontra szépen struktúráltan adta elő a mondandóját, úgyhogy át is térünk az utolsó hozzászólónkra, Wolfgang Raura, a Európa Tanács Greco csoportjának titkárára. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy itt lehetek, és néhány gondolatot hadoztak meg önökkel a korrupció ellenes csoport munkájáról. A mi ö, nevünk, a Gréko, igazából mi egyelőre nem az Európai Uniós intézmények ö, a fő célpontunk, sőt, velük egyáltalán nem foglalkozunk, de elképzelhető, hogy a Grékóban az Európa Tanácshoz majd nem sokára becsatlakoznak az Európai Uniós intézmények is. A Grékónak a legfontosabb feladata az, hogy monitorozza azt, hogy a tagállamok megfelelnek-e hat antikorrupciós sztendernek, amelyek az Európa Tanács szintjén kerültek elfogadásra. Etikai kódexek a köztisztviselők számára, ezek fontos jogi sztenderdek, amelyekre mi az értékelésünket alapozzuk. 49 tagállamunk van, az összes Európai Uniós tagállamok, de ezen kívül még például Fehér Oroszország vagy az Egyesült Államok is tagjai, részesei <clears throat> szervezetünknek. Az Egyesült Államok épp úgy kerül meg monitorozásra, mint bármilyen más tagállamunk, kicsi vagy nagy legyen az ám. Tehát az egy, első pillér az az, hogy ellenőrizzük a tagállamok megfelelését a jobb szabályoknak, és a kettes szint vagy pillér az az, hogy mennyire tudják megvalósultani azt, ami az ellenőrzési folyamatból kijött, tehát ami az értékelés során kiderült. Észak-Európában vannak olyan eseteink, amikor még az országok nem tudják megvalósítani, vagy nem valósították még meg az összes ajánlásunkat, de ez igazából nem a korrupció miatt nem valósult meg, hanem egész egyszerűen a politikai akarat hiánya húzódik meg emögött. Annak érdekében, hogy a korrupciót megelőzzük hatékony módon, a Gréko mindig is rámutatott arra, hogy a tagállamokban alapvető fontosságú a kockázatelemzés, objektív kockázatelemzés, szisztematikus analízise van szükség a kockázati tényezők meghatározásánál, ez gyakorlatilag hiányzott korábban az összes tagállamban. Az összeférhetetlenség nem feltétlenül vezet korrupcióhoz, de ez az egyik olyan faktor, amely amennyiben nem megfelelőképpen kezelik, akkor oda vezethet. A második mm, értékelési hullámban megvizsgálta a Gréko azt, hogy a korrupció ellenes intézkedések hogyan valósulnak meg a tagállamoknál. Ebben a kontextusban a megelőző mechanizmusokat épp úgy felderítettük, mint a problémák megoldását, és az ebből levont tanulságokat beépítettük a tagállamok inkompatibilitással kapcsolatos szabályaiba, nem szabad megengedni azt, hogy egymással összeférhetetlen pozíciókat töltsön be ugyanaz a személy. Itt igazából nem csak az egyéni szintet kell megvizsgálni, hanem az intézménynek is nagyon fontos felelőssége van abban, hogy ez ne alakuljon ki. Az összeférhetetlenséget össze, tehát ebbe tartozik az is, hogy milyen nyilatkozatot tesz az adott személy, és ez mindig a helyzettől függ, Ami a hatékonyságot illeti, a nyilatkozatok tekintetében a Gréko jó néhány ajánlást fogalmazott meg, hogy a hatékonyságot növeljük. Bizonyos tagállamok, például Románia, nagyon ambiciózus rendszert vezetett be a nyilatkozatok szintjén, de mégis nem volt rá megfelelő kapacitás, hogy aztán ezeket ellenőrizzék is. Aztán később ezt a helyzetet megoldották az úgynevezett Nemzeti Integritási Ügynökség létrehozásával. Most itt Románia az csak egy példa, de ez egy nagyon jó példa volt a problémákra. Ma délelőtt nagyon sokat beszéltünk már arról is, hogy a köztisztviselők gyakran elmennek a magánszférába dolgozni, és ezzel kapcsolatban nem szabad megengedni azt, hogy olyan cégekkel lépjenek kapcsolatba ezek a személyek, a melyek a korrupcióhoz vezethetnek az ő korábbi elfoglaltsága vagy munkahelye mm, kapcsán. A Gréko jó néhány ajánlást fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a rendszert hogyan lehet javítani, erősíteni. 15 ilyen ajánlást fogalmaztunk meg, és ezeknek a sikere azért nem volt túl nagy, ugyanis néhány ország Európában, például Dánia és Svédország is nem igazán kívánták ezt a helyzetet rendezni, mert ők úgy gondolták, hogy fontos az, hogy megvalósuljon ez a fajta mobilitás a közféra és a magánszféra között. Tehát ez az a terület, ahol nincsen konszenzus Európában. Monitorozhatjuk, amennyit csak akarjuk, ezt a helyzetet, de nem fogjuk meg elérni az egységességet, mert egész egyszerűen más hozzáállások vannak a különböző tagállamok szintjén. Azután engedjék meg, hogy röviden a jelenlegi értékelési fordulóról beszéljek, parlamenti képviselők, ügyészek és bírákra térünk most ki nagyon fontos a mi véleményünk szerint a parlamenti képviselők integritásának kérdése, mert ugye a demokratikus intézményekbe vetett hit letéteményesei ők. Sajnos a parlamenti képviselők és a politikai pártok az Európai Unión belül a, talán a legkevésbé ö, tehát ők azok a személyek, amelyekben a legkevesebb a belük vetett bizalom hogyan lehet ezen javítani. Hát az összeférhetetlenséget kell kikerülni, és az átláthatóságot kell biztosítani. Ez egy új értékelési forduló, 2012. januárjában kezdődött meg, tehát egyenlőre még nem tudok erről beszámolni, nem tudunk még végkövetkeztetéseket levonni, de már elég jól látjuk a helyzetet bizonyos jelenségekkel kapcsolatban. A Gréko a világosan definiált mechanizmusok meghatározásában előjárt, és azt is kimondta, hogy gyakran az európai, par- illetve a parlamenti képviselők olyan ö, helyzetben találják magukat, ö, hogy ö, például Lengyelországban voltak olyan esetek, amikor az összeférhetetlenséget nem kezelték megfelelőképpen. De ugyanakkor azért azt se felejtsük el, hogy Lengyelország volt az egyik első ország, amelyet megvizsgáltunk ebből a szempontból. Ezen kívül még az egymással ütköző érdekekre a parlamenti képviselőknek a legnagyobb átláthatóságot kell biztosítaniuk. Itt nem csak az ajándékok és más vagyonnyilatkozatok tekintetében kell ezt megtenniük, hanem például a vendégfogadás kapcsán is. Például Észtországban nem volt kötelező az ajándékokat regisztrálni, ezért a Gréko azt ajánlotta Észtország számára, hogy belső szabályokat alakítsanak ki a parlamenti képviselők számára, a különböző előnyök, ajándékok nyilatkozatával kapcsolatban, tehát hogy ezekről nyilatkozatot tegyenek. Természetesen itt a parlament feladata az, hogy ki dolgozzon ilyen iránymutatásokat, szabályokat. És meg vagyok győződve arról, hogy a legtöbb tagállamban az a vélemény, hogy ennek a parlamentből magából kell fakadnia annak érdekében, hogy biztosítani lehessen azt, hogy a parlamenti valósághoz minél közelebb álló szabályok valósuljanak meg. Világos az is, hogy a parlamenti képviselők kell, hogy megalkossák azokat a szabályokat is, amelyek az ellenőrzés, tehát a szabályoknak való megfelelésre vonatkoznak. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban többször említést tettünk a harmadik ö, személyekkel való a kapcsolat, ö, befolyással való visszaélés, és így tovább területén. És ugyanezt szabályozza a lobbistákkal való kapcsolatot is. És mindez két fajta megközelítést alkalmaz. Az egyik a lobbisták tevékenységének szabályozása, hogy legyen egy lobby tevékenységről szóló lista, és így tovább. De van egy másik megközelítés is, amelyet a Gréko javasol is, miszerint azt kéri a parlamenttől, parlamentektől, parlamenti képviselőktől, hogy ők maguk alkossák meg azokat a szabályokat, hogy hogyan kívánnak a harmadik felekkel, lobbistákkal való kapcsolatukat szabályozni. Tehát például harmadik felekkel való öm, kapcsolatukról nem kellett ö, a parlamenti képviselőknek ö, jelentést készíteniük. Ez volt a helyzet Lengyelországban, nos, hát ez, ezzel kapcsolatban ugye a Grékónak egészen más volt a véleménye. Amit mi úgy gondolunk, hogy fontos, az az, hogy a belső szabályokat megalkossuk, amelyek azokat az összeférhetetlenségi esély eseteket kezelik, amelyek az értek különbségekből adódnak mert így sajnos a döntéshozatali mechanizmus különböző szinteken sérülhet, és a közbizalom is sérülhet, az a bizalom, amelyet a közvélemény a parlament munkájába vet. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, Rau úr. Elérkezett a kérdéseknek, a megjegyzéseknek és az eszmecserének, a vitának az ideje. Vannak-e esetleg olyan kollégák, akik kérdéset szeretnének föltenni? Rivazi asszony, látom, hogy eh, a néppárti sorokba látom, hogy a néppárti sorokba ült át. Remélem, hogy ez nem eh, jelenti a politikai nézeteinek a változását is une confluence sur certains Nos, egyes konfliktusok léteznek a zöldek és a néppárt között, ugye? Nos, én látom, hogy nagyon sok szakértő van itt, lenne egy kérdésem önökhöz, e, az Európai Bizottsághoz, illetve Bártok úr is beszélt erről. Michel Petitről van szó, aki az etikai bizottság felelőse volt, amiben három személy volt, ezt a személyt újra kinevezték, hogy ennek az etikai bizottságnak az elnöke legyen, és ez az etikai bizottság felelős azért az ütemtervért, amelyet, illetve azért a dokumentumért, amely az er- a biztosoknak a magatartási kódexét dolgozza ki. Michel Petit az Európai Bizottság jogi szolgálatának főigazgatója volt, aztán utána nagy egy ügy, ügyvédi kamarán, vagy ügyvédi praxisnak a tagja lett, és aztán utána Philip Morrisnál dolgozott. Egy ilyen személy, aki a Philip Morris-tól függ, tehát a, a dohány ipartól. Aztán a, a jogi szolgálatnál dolgozott. Tehát ő maga, hogy tudja, ő maga, aki maga az érdekkonfliktusnak a megtestesülése, kidolgozni ezt az anyagot. Aztán térjünk rá a főigazgatóságokra. Akár melyik főigazgatóságról beszélünk, nem kérünk tőlük érdekonfliktus nyilatkozatot, holott ez rendkívül fontos szerepet játszanak az Európai Bizottság működésének szempontjából. Harmadszor pedig, amikor a szankciókról beszélnek, milyen szankciók, hol vannak ezek a szankciók? Itt van egy személy például, aki, aki a gyógy, Langren úr, aki a gyógyszerügynökség elnöke lett. Aztán elment onnan, és konz, egy konzulens céget hozott létre, tehát tanácsadó céget hozott létre, amely pontosan ennek az iparágnak ad tanácsot. Semmiféle szankció nem volt, ez nem hiteles. Az embereket nem nem kötelezik arra, hogy szankciót fizessenek, vagy büntetést fizessenek, egyszerűen folytatják a tevékenységüket a másik, másik oldalon. Ezek vannak, lehet, hogy vannak szabályok, de nem tartják be. Rendben, akkor összesítjük a kérdéseket, vannak még jelentkezők. Löpázs asszony, Ehrenhauser úr, Gressle asszony. Vannak még esetleg hozzászólni a kollégák? Gerben, Brandi. Köszönöm szépen. Még mielőtt az Európai Parlamentbe érkeztem, Velszben voltam, egyfajta tanácsadó cégnél dolgoztam, és pont ilyen összeférhetetlenségi ügyekkel, nyilatkozatokkal ö, foglalkoztunk, és ott voltak azért nehéz ügyek is. Két kérdésem lenne. Például Például a vendégfogadással kapcsolatban Most nem tudom, hogy itt például vannak-e szabályok, pontos szabályok ezzel kapcsolatban. Itt most önkéntes vagy kötelező jellegű nyilatkozat tételt várnak-e el? A vendéglátás kapcsán például felmerül ez a kérdés. Van, aki azt mondja, hogy ezt számosítani lehet, mondjuk ki, hogy mondjuk 50 euró az értéke, 250 vagy 500, és ezzel kapcsolatban nem kellene plafonokat, limiteket megállapítani. Who, who should answer your... Ne haragudjon, mondja az elnök. Kihez volt ez a kérdése? Bárkihez. Um, ik had, ik had a politiek eh, ami a politikai egyensúlyoknak a tiszteletben tartását illeti, áttérek rögtön Greszle asszonyra a legnagyobb parlamenti frakció képviselőjére. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a fejtegetéseit nem nagyon tudtam követni. A kérdés tehát, hogy az összeférhetetlenségnek a szabályzása kielégítő vagy sem. Én szívesen hallottam volna igenes vagy nemes választ, igent vagy nemet, de ez nem került sor. Ön ugye a személyzeti szabályzat átdolgozásánál erősen támogat ezeknek a szabályoknak az átdolgozását. Ebben a kérdésben eh, mi is rendkívül súlyos lépéseket tettünk. Nem tudom, hogy ezekről a javaslatokról mi a véleménye. Eh, maga a jogi szakbizottság is felvállalta ezeket a javaslatokat, és magáévá tette őket. Kérem, hogy erre válaszoljon. Ami pedig az összeférhetetlenség kérdését illeti, a jelenlegi, jelenleg hatályos szabályokból hiányzik, hogy a volt tisztviselők a szolgálat elhagyása után például um, nyugdíjazás esetén, ahogy azt láttuk Pöti úr esetében is, hogy elment a Philip Morrishoz dolgozni, fel kell tennünk a kérdést az ilyen esetekben, hogy ez rendben van-e. az ombudsmannak a állásfoglalásából az jött le számomra, hogy ez nem összeférhetetlenség, hanem integritási kérdés. Hát az integritás definíciával kapcsolatban is többféle álláspont van. Ez szerintem egy világos összeférhetetlenség. Hogyan kezeljük ezeket? Úgy gondolom, hogy különbözek itt az érzékenységek. Vannak, akik azt mondják, hogy bizonyos dolgok már átlépik az integritás sértésének határát, más dolgok esetleg nem. Tehát itt az alapkérdéseken kellene dolgoznunk tehát. Az első kérdés, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak és a Jogi Szakbizottságnak a véleményéről, mint a parlament tárgyalási alapjáról mit tart. A másik kérdés pedig Michel Petit kérdése. Foglalkozzunk még ezzel, e, ez mindenkihez egy kérdés lenne. A harmadik pont pedig az a kérdésem, hogy a lobbistákkal hogyan bánjunk. A Dali esetben is láttuk, hogy esetleg új szabályokra van szükségünk. Ez egy kérdés önököz, van-e szükségünk új szabályokra, és levonhatjuk-e ebből az esetből is ezt a következtetést. Köszönöm szépen. Gressle asszony, Löpázs asszony a liberális frakció nevében. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy késtem, úgyhogy nem tudtam meghallgatni az összes felszólalást. Minden esetre két dologra szeretnék most kitérni. Az egyik, hogy elképesztő, hogy milyen sok szabály van, de a lényeg az az, hogy hogyan fogják őket betartatni és ellenőrizni. Én jogász vagyok, úgyhogy azok a szabályok, amelyeket nem szankcionálnak és nem ellenőriznek, az olyan, mintha nem létezne. Gyárthatunk sok-sok-sok szabályt, hogyha ezeket soha nem ellenőrizzük, soha nem ö, szak, szankcionáljuk, akkor nagyon jó, hogy vannak, de mégsem hoznak, hozzák meg a hozzájuk fűzött reményeket. A közvélemény bizalma nagyon sokat sérülhet, tehát ezért nagyon fontos, hogy ők mit gondolnak a intézményekről. Három és fél éve európai parlamenti képviselő vagyok. Michel is utalt néhány anomáliára, mondjuk úgy, tulajdonképpen a probléma az az, hogy mindig kívülről érkeznek a szakértők. Lehetnek orvosi csoportok lehetnek máshonnan érkező érdekcsoportok, de a parlamenten belül soha nem fogalmazódnak meg ezek a kérdések. Tehát ez az anomália szerintem, ez a probléma. Nem az a lényeg, hogy milyen szabályok vannak, hanem az, hogy őket hogyan fogjuk megvalósítani, és hogyan szankcionáljuk őket. Én nem ismerem ezt a Pöti urat, de azért mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy felháborító az, hogy létezhet egyáltalán ilyen eset. Ez szimbolikus, ugyanis uh, itt az intézmények uh, imázsa forog kockán. Köszönöm szépen Ehrenhauser úr, köszönöm szépen a Transparency International képviselőjét, és Raurat kérem, hogy a személyes álláspontjukat fejtsék ki a következő ügyben. Tény, és ebben a házban ez már a gyakorlat részévé vált, hogy az Európai Uniós képviselők egy egyesületet alapítanak, amely például a biztonság technikai szektort eh, hivatott támogatni. Ide eh, fölvesznek tagokat, akik tagdíjat fizetnek, ezek tagállami nagy vállalatok, és maga ez az egyesület nem hozza nyilvánosságra, hogy kik a tagjai ennek az egyesületnek. Az egyesület nem hozza nyilvánosságra, hogy hogyan gazdálkodik a tagok által befizetett eh, pénzeszközökkel. Ezen túlmenően vannak egyes képviselők, akik tagok ebben az egyesületben, sőt, akár a vezető testületben is benne vannak, eh, és az mm, egyesületben betöltött funkciójukat a pénzügyi nyilatkozatukban nem tüntetik fel. Vannak aztán képviselők, és ez bizonyítható, hogy a parlamenti munkatársaikat is dolgoztatják ebben az egyesületben, ebből a házból vannak olyan egyesületi tagok, vagy vezetőtestületi tagok, akik külföldre utaznak, és nem teljesen világos, hogy kifizeti ezt az utazást, és ott milyen minőségükben lépnek fel az utazás során. Vannak olyan képviselők, akik adott esetben ott az egyesület képviseletében lépnek föl. Jól lehet, ez az egyesület nem került bele a lobbistáknak a nyilvános tartásába, Tehát én, én szeretném hallani az önök személyes értékelését egy ilyesfajta helyzetről. Köszönöm szépen. Akkor átélünk Udi úrra és a néppártra. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Ayala Szendernek, hiszen olyan témát vett napirendre, amely igazán nagyon bonyolult, a szakértők kiválóan elmagyarázták nekünk ezt a, ennek a témának a, háttér, a hátterét. Kérdezem, hogy a módszer vagy olyan helyes-e? hallottam az elemzést a szankciókkal kapcsolatban, nagyon sok a szabály. Nagyon sok a szabály, és végeredményben nem tudom, hogy az Európai Unió nem lesz -e olyan, mint Franciaország, amely, amely a világ bajnoka a soha nem alkalmazott szabályoknak. Rengeteg szabályt hozunk, és ha ezeket nem tartjuk be, akkor elveszítjük a polgárok bizalmát. Én hiszek a szankciók elrettentő elvében, tehát a szankcióknak nagyon fontosnak tartom. Az értek konfliktussal kapcsolatban szerintem nem, meg fel kellene tennünk a kérdést, hogy nem kell ezt szétválasztani a kereskedelmi tevékenységet és a köztisztviselői tevékenységet. A köztisztviselői tevékenység a közszolgálatot meg kell fizetni. Meg kell fizetni, e, és ugye vannak olyan személyek, akik akik szeretnének közszolgálatot végezni, és egyáltalán nem érdekli őket a kereskedelmi vagy az ipari tevékenység. E, tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a magánszektorban e, valaki nagyon sokat kereshet például, de akkor is azt gondolom, hogy ezt ellenőrizni kell. A, probléma az ellenőrzésben van. Az ipari tevékenység az az élelmiszeripar, egy román ló, úgy, vajon Franciaországban francia marhaként tűnik-e fel. Tehát bizony itt ellenőrizni kell. Én azt gondolom, hogy ezt kellene végig gondolni, a valódi európai közszolgálatot, a tagállamok ugye persze szeretnék megőrizni a saját közszolgálatukat, és hogyha ezt a, ezt a megosztott menedzsmentet választjuk, akkor nem lesz európai közszolgálat. Mennyi, közszolgál, mennyi köztisztviselőnk van Európában? Kevesebb, mint Párizsban. Ez nem igazi európai közszolgálat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezen kell gondolkodni, nem kell mindent egy, egy fazékba dobni, és mindent össze, összekeverni. Én a szankciókban hiszek, illetve a funkciók elválasztásában, szétválasztásában. Köszönöm szépen, Balcsitis úr a szociáldemokraták nevében. Köszönöm szépen, szerettem volna megköszönni Ayala Sender kollégánknak a munkáját, és azt, hogy megszervezte ezt az érdekes workshopot. Nem szeretném most megismételni a már elhangzottakat. Kreszle asszony rá mutatott egy nagyon érdekes témakörre, a lobbizmusra, lobbisták tevékenységére. Akkor, amikor először érkeztem ide az Európai Parlamentbe, elég hamar megkörnyékeztek a lobbisták. és őszintén szólva úgy gondoltam, hogy ők arra azért jönnek ide, hogy segítsenek, hogy jobban értsem a helyzetet, és minél többet tanuljak. Egyébként továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon jó az, hogy a Transparency International és más intézmények segíthetik az Európai Parlamentet abban, hogy a lobbisták tevékenységét szabályozzák itt a parlamenten belül. Nagyon jól tudjuk, hogy hogyan működik ez az egész rendszer, és hogy tulajdonképpen mindenféle iparág, mindenféle szektor megpróbálja saját érdekeit érvényre juttatni, és ezt egyébként például a dohányirányelv kapcsán nagyon világosan láthattuk. Sokszor egyébként lehetünk büszkék is magunkra akkor, amikor azt mondjuk, hogy több száz lobbista öm, működik itt Brüsszelben, de hát nagyon sokszor ők maguk azok, akik a képet torzá teszik. Úgyhogy ezért fontos az, hogy világos szabályok legyenek a parlamenti képviselők számára, épp úgy, mint a lobbisták számára. Köszönöm, Jan Gerben. Brandi, a liberálisok demokraták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon nagy terhet jelentő kérdés, különösen akkor, amikor a gyakorlati vonatkozásairól van szó. Úgy gondolom, hogy itt körbet toporgunk, ami a szabályok általi összeférhetetlenség megelőzést illeti, és ami másik oldalon az integritásnak a megőrzését illeti. Én a Hágai Futball Egyesületnek a tagja vagyok, és úgy gondolom, hogy nincs okom arra, hogy ezt feltüntessen bármiféle nyilvántartásban vagy nyilatkozatban. Én például, amikor legutóbb szombaton odalátogattam a fiammal a meccsre, akkor a külügyminisztériumnak egy magas taragú tisztviselő és a Shellnek a vezérigazgatója is ott volt a meccsen. Így működnek ezek a foci egyesületek parlamenti képviselőként ott voltam ezen a meccsen, és a Shell-nek a Shell-nek a vezérigazgatójával beszéltem, és, és beszéltem ezzel a külügyi magasrangú tisztviselővel is, de nem próbáltak engem befolyásolni. Tehát úgy gondolom, hogy mindenkinek személyesen is meg kell tennie mindent a saját maga személyes integritása megőrzése érdekében. Nekem ez a problémám egyébként a nagyon sok általunk felállítani kívánt szabályjal kapcsolatban, hogyha valaki nem képes saját maga megfelelően gyakorolni a funkcióját és vigyázni a saját személyes integritás, integritására, a szabályok esetén sem fogja ezt megtenni. Tehát nem tudom, hogy mindent meg lehet e, e, előzni e, szabályokkal, meg lehet akadályozni, hogy kényes helyzetbe kerüljön valaki. Van számtalan ügynökség például, hogyha valaki egy bizonyos vállalathoz kapcsolódóan érdekekkel rendelkezik, az még nem akkor nyilvánvalóan nem szabad bevonni annak a vállalatnak a terméke, vagy a vállalat konkurense által előállított terméknek az értékelésébe, vizsgálatába az ügynökségnél. Tehát itt így vagy úgy meg kell találnunk a megfelelő határt a, a között, hogy hol vannak az előírásoknak az előnye és hol vannak a, a saját magunk által megtendő feladatok a személyes integritásunk vételme érdekébe. Olyan szabályokat kell felállítanunk, adott esetben, amik általános érvényűek, mindenkire vonatkoznak, vagy pedig személyre szabott, intézményekre szabott szabályokat kell felállítanunk. Ez lenne a kérdésem. Nem biztos, hogy az általános megoldás jó. Köszönöm szépen. Herzog asszony is szót kért. Köszönöm szépen. A múlt évi mentességi vitának az eredménye az, hogy beszélünk erről a kérdésről. Az, az ipari belső piaci bizottságokban dolgoztam, én vagyok az lobbistáknak az egyik célpontja. Úgyhogy azt gondolom, hogy a parlamenti képviselők ilyen típusú bizottságban nagyon sokat mesélhetnének erről a kérdésről. Egyesek osztják ezt a tapasztalatot. Egyes egyes szervezeteknek azért vagyok tagja, mert nem szeretnék privátim találkozni magáncégeknek a képviselőivel. Én tehát ezt szeretném átláthatóvá tenni, tehát ezeken a formokon találkozom, találkozom milyen képviselőkkel. Hogyha az több ezer módosító javaslatot, hogyha valaki elolvassa, akkor bizony után követheti, hogy melyik képviselő kivel találkozott, milyen lobbistával. Tehát ez nem biztos, hogy rossz, mert hogyha valaki soha nem találkozik senkivel, akkor, akkor, akkor nem végzi jól a munkáját. Persze, legyen az ember pártatlan, és, és ezt javaslom mindenkinek. Látom, hogy a kollégáim azt kérdez, mindent megkérdeztek, amit én szerettem volna, kivéve egy dolgot. Azt hiszem, hogy nagyon egyszerű szabályokat létrehozni, hogyha jól ismert, ha a múlt jól ismert tapasztalataiból indulunk ki talál, tanulhatunk más kontinensektől, és az én kérdésem azonban a szociális médiára vonatkozik. E, a 19-es az a híres szám, e, amelyet egy matematikus e, tett közé. 19 lépésen keresztül bárkivel megtalálhatjuk a kapcsolatot, akárkivel. A kérdésem, hogy ez, ezt az új korszakot hogyan tudjuk, hogyan tudunk ebben az új korszakban élni, hogyha nem találkozunk senkivel? Hiszen, hiszen össze, kapcsolódnak e-maileken keresztül, lehet, hogy, lehet, hogy álnéven vannak az interneten, úton. Azt gondolom, hogy az európai intézmények az értekonfliktusról akarnak, akar valamit összehozni, akkor a korábbi tapasztalatok mellett gondolkodjunk el a digitális világ, a virtuális világ jövőjéről is. Persze ezt nem kell már most szabályozni, de hogyha nem gondolkodunk el rajta, akkor nem tudjuk megragadni a legfontosabb problémát az érdekkonfliktusban, az érdekkonfliktus legnagyobb problémája a bizalom hiánya. Számomra tehát az érdekkonfliktus szabályozása az egy eszköz arra, hogy hogyan tudjuk az európai intézmények és a, és a polgárok közötti bizalom hiányt helyreállítani. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos téma, ami bizonyítja, hogy valamennyi jelenlévő eh, parlamenti képviselő föltette a maga kérdését, szót kért. Akkor átadom a jelentést tevőnek. Eh, Ineznek a szót, hogy előbb a válaszolók, válaszokat hallgassuk meg. Talán jobb, hogyha a kérdések megválaszolása után tart összefoglalót, akkor át is térünk a panel résztvevőire. Különböző kérdések hangzottak el, Pöti úrról volt szó, például a Dali eh, ügyet látva kell-e új szabályokat elfogadnunk, a lobbizmus volt egy fontos témája számtalan hozzászólásnak. Érenhauser úr tett föl kérdést a Transparency Internationalhez és a Rau úrhoz. Szankciók merültek fel a kérdésekben, a személyes integritásnak és a szabálynak eh, eh, a kérdése. Önhöz a bizottság képviselője tették föl talán a legtöbb kérdést, és talán a legnehezebb, az igazán nehéz kérdéseket, úgyhogy akkor talán önnel kezdenénk, és utána kapnának a, a többiek szót. Parancsoljon, Jakob asszony. Yes, uh, thank you. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Valóban én is úgy gondolom, hogy a felvetett pontok, kérdések és témák azt mutatják, hogy mennyire fontos ez a téma. Az etikai, etikus magatartás, az érdekkonfliktusok elkerülése. Tehát, hogyha megengedik, a következőt tenném kronológiai sorrendben mennék végig a kérdéseken. Should forget something, please do not hesitate uh, to remind me. És hogyha valamit elfelejtek, akkor kérem emlékeztessenek. Következővel kezdeném. Rivázi asszony tett fel egy kérdést, ami az Michel Petit ügyre vonatkozik. E, ezzel kapcsolatban e, el kell mondanom, hogy hát elnézést kell kérnem, mert ez szorosan összefügg az Európai Biztosokra vonatkozó magatartás e, magatartás kódex szel, úgyhogy elnézést, nem tudom ezt a pontot kommentálni. Ön, Rivázi asszony felvetett egy kérdést, amely szerint a fő igazgatóknak tájékoztatást kellene adniuk az vagyonnyilatkozatokról. Igen, a biztosok ezt megteszik, azonban úgy tűnik, hogy ezek aránytalanok jogi szempontból, mert a staff Regulation-ben ez eleve már szerepel, Ami az ügynökségeket illeti, ön említette Longren uh, úr ügyét. Nyilván ön is tudja, hogy az ügynökségek be a kinevező hatóságok nevezik ki a személyeket, öt saját staff regulation vonatkozik ezekre. Biztosíthatom önöket arról, hogy Európai Bizottsági szinten tudatában vagyunk ennek, és az egyik terület, amelyben szeretnénk együttműködni az ügynökségekkel, és ezt el fogja magyarázni a kollégám a második fordulóban, az, hogy segítsünk nekik az etikai menedzsment területén. Aztán leírtam még Juan úr kérdését, ez is a nyilatkozatokra vonatkozik, érdeknyilatkozatokra, tehát a tagságoknak a, a közzététele, valamint legyene a vendégül látás elfogadásáról szóló nyilatkozat. Legyenek ennek határai, mit lehet elfogadni, mit nem. Ami az első pontot illeti, az érdek nyilatkozat, tehát különböző szervezetekben való tag, tagságról szóló nyilatkozatok. Vannak magánügyek, tehát például valaki vallási, vallási közösségnek a, a tagja ez magánügy, erről nyilván nem kérdezzük meg a munkatársakat, de ezt nem kell bevallani. Ami a vendégüllátást elfogadását illeti, itt mi azt a következőt mondanám el ezzel kapcsolatban, amit a feladatuk elvégzése során végeznek, ar- arra vonatkozik a szabály. Ha például egy köztisztviselőt kineveznek főtárgyalónak, hogy mondjuk egy szabadkereskedelmi egyezményt kössön meg Kanadával, hogyha a kanadai kormány szervez ezen tárgyalások keretében valamit, akkor a köztisztviselőnek a feladata részt venni ezen a vacsorán. E, tehát ez a vendégüllátás, ez beletartozik a munkájába. Ezt a különbségtételt meg kell tenni, mert nagyon nehéz a munkatársaknak bevallani, hogy milyen értékben vacsoráztak egy ilyen hivatalos vacsorán. Hogyha valaki egy delegációnál dolgozik, vagy, vagy öm, öm, nagykövetségen, és ott meghívják egy hivatalos vacsorára, hát hogyan lehet ezt megbecsülni ennek a meghívásnak az értékét. Tehát ez egy gyakorlati kérdés. Kreszle asszony? Ön utalt azon parlamenti e, vitákra, e, amelyek az Európai Bizottsági javaslatokról folytak, és a parlamenti szakbizottságoknak a munkájára. Hát itt is a megértését kérem, ez egy folyamatban lévő ügy. Folytatjuk a vitát a parlamenttel a staff regulation témájában, úgyhogy elnézést, de most nem tudok válaszolni erre a kérdésre. És már megemlítettem Michel Petit ügyét, amely a biztosokra vonatkozó magatartás kódex témájába tartozik. A harmadik pont a lobbisták. Hogyan kezeljük a lobbistákat, és van-e szükség új szabályokra? Azt gondolom, hogyha megnézzük, legalábbis a bizottság nevében beszélek, ha megnézzük a meglévő szabályokat, amelyek az érdekkonfliktusok elkerülésére vonatkoznak, ezek világos szabályok, és hogyha ezeket olyan módon alkalmazzák, ahogy ez elvárható, ahogy, ahogy ezt kolléganő mondta, hercogasszony mondta, ugyanis a lobbistáknak munkájukat végezni kell, és a, képviselőknek is. A képviselő nem elefántcsontoronyban üldögél, találkoznia kell emberekkel, találkoznia kell a polgárokkal, illetve érdekképviselőkkel. Tehát erre már vannak bizonyos intézkedések és szabályok. Löpás asszony a szankciókra kérdezett rá. Ami az Európai Bizottságot illeti, emlékeztetnék arra, hogy az idok elég aktív, Azt is elmondanám, hogy nemrégiben volt egy ügy, amikor a Digi Agri egy eh, korábbi eh, köztisztviselét az Olaf eh, ellen az Olaf nyomozott, és börtönbüntetésre ítélte a belga bíróság ezt a személyt. Lehet, hogy túlságosan általánosító kijelentés az, hogy nincsenek szankciók. Ez az én véleményem. Ami a botrányokat illeti, amelyekre kül, kintről, kívülről eh, utalnak, vagy, vagy külső források miatt merülnek ezek fel, vagy robbannak ki. Ami a bizottságot illeti, azt mondanám, hogy alapvetően bízunk a köztisztviselőben, de bízunk a köztisztviselőben akkor is, miután nyugdíjba ment. Másodszor pedig nincsen eszközünk arra, hogy mindent és mindenkit ellenőrizzünk. Én tudom, hogy a Költségvetési Bizottság előtt vagyok, Tehát, hogyha végén úgy döntenek, hogy több munkatársunk lehet, akkor nagyon boldogan fogadjuk ezt, és őket az ellenőrzések területén fogjuk alkalmazni, de hát ez nem egyszerű. Látom, hogy gyorsan kellene haladnom. Azt hiszem, hogy a legtöbb pontot, amelyet felvetett Ódi úr és Bajsitis úr, elnézést, hogyha rosszul ejtem a neveket. Ezeket eh, a pontokat, ezeket már megválaszoltam. Egy dolog, egy pont, amit szeretnék még felvetni. legyen-e olyan közszolgálatunk, amelyben nincsen átjárás a közszolgálat és a magán ö, ö, szféra között. Vannak olyan országok, ahol ez teljesen normális, de e az átjárás a közszolgálat és a magánszféra között, mint például az Egyesült Államokban és Észak-Európában, de vannak olyan terület, országokkal azt mondják, hogy teljesen el kell választani a kettőt egymástól. Az Európai Bizottság próbál köztes megoldást találni, amelyben ugye fontosnak tartja azt, hogy a külső kívülről jövő szakértőknek a tudása kincset ér, hogyha valaki nyugdíjba vonul az Európai Uniótól, itt intézményektől, és valahova máshova megy dolgozni, ez is nagyon hasznos lehet, mert ez is gazdagítja a képet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A panel többi tagjai közül ki kívánja a szót először megragadni. Rau úr, parancsoljon. Um, case... Nos, hát Az egyes esetekről nem akarok nyilatkozni, de azért engedjék meg. Nem tudom pontosan mi a helyzet egyébként a felvetett problémával kapcsolatban, de azért még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a Gréko az átláthatósági ügyekkel foglalkozik parlamentekben, és mint olyan úgy gondolja, hogy itt nem csak arról van szó, hogy meg kell előzni a az összeférhetetlenségi eseteket, hanem általában a parlamenti képviselőt integritását kellene előmozdítani, és az önök által felvetett példákban véleményem szerint ez nem egy olyan megoldás, amely a közvéleményben mondjuk a parlamenti képviselők iránt érzett bizalmat fogja növelni, finoman szólva. Lehet, hogy vannak lobbisták, de vannak harmadik felek is, akik nem tartoznak a lobbista meghatározása alá, és tudjuk azt is, hogy a külső világ, a, mondjuk a hivatalos lobbistákon kívül nagyon sok más csoport is megpróbálja megkörnyékezni a parlamenti képviselőket, és ezekben az esetekben úgy gondoljuk, hogy oda kellene figyelni arra, hogy ezek a harmadik felek nem kívánják-e valamiféle befolyással illetni a parlamenti képviselőket. Én is szeretnék erre visszatérni. Valóban, akkor, amikor egy kötelező lobby regiszter meg alkotását akarjuk létrehozni, az nem véletlenül van. Pontosan az ilyen esetek elkerülése érdekében tesszük ezt meg. Tehát meg akarjuk, el akarjuk kerülni az ilyen eseteket. Számunkra az átláthatóság azoknak kedvez, akik az integritásukat megőrizve kívánnak tevékenykedni, és segíti a közvéleményt is, hogy ellenőrző gyakorlatát meg tudja valósítani, és egymáson gyakorolt ellenőrzésünket is meg tudjuk valósítani így. És ezáltal az Európai Uniós intézmények egymást is tudják ellenőrizni, nem tudom, hogy az egyes esetekben pontosan mit tesznek, minden esetre az átláthatóság mindenképpen segít belül, épp úgy, mint kívül, a rendszeren kívül is. Ezért kérjük ennek a megvalósítását. És végül, hogy szükség van-e további személyzetre, az ellenőrzés elvégzésére? Hát szükségünk van arra, hogy, hogy a botrányokkal valaki megküzdjön, vagy inkább olyan személyzetet szeretnénk, aki a megelőzéssel foglalkozik? Ez a kérdés. Hárt úr. Köszönöm szépen. Szerettem volna először Gressle asszony felvetésére reagálni, amikor az összeférhetetlenség koncepciójának nem túlságosan széles körű alkalmazását említettem, akkor ugye itt a központi bankkal kapcsolatos ügyekre gondoltam. Michel Petit ügye, ugye eklatáns példa, de nem ismerem a hátteret. Azt is megértem, hogy az ombudsman a bizottság ellenében, tehát a bizottságot figyelmeztette erre az ügyre, és aztán mindenki, aki a különböző szabályokról beszélt, és arról, hogy hogyan kell ezeket betartatni, azt hangsúlyozta, hogy igazából nem tudunk olyan helyzetet teremteni, amikor az összeférhetetlenségi ügyek csak a jogi szakértők témájává válik. Nem kellenek annyira bonyolult szabályok, hogy valóban jogásznak kelljen lenni ahhoz, hogy ezeket értelmezni tudja valaki. Ugyanis amennyiben ez valósul meg, akkor az, egy, az dolognak pont a lényege vész el, mi szerint a köztisztviselők úgy működjenek, hogy az mindenki számára világos, az átlagember számára is világos legyen, hogy átlátható módon teszik. Tehát biztos, hogy nem kell ezt szakértők domíniumává tenni ezt a kérdéskört. Jákob asszony is említett egy esetet, a képzésekről, az etikai kérdésekről, a figyelemfelkeltésről. Valóban több forrást kellene áldozni az összeférhetetlenség kérdésére. Ez talán a megoldás. Szükség van szabályokra, jó szabályokra, de amennyiben csak állandóan ezeket a szabályokat gyártjuk egymás után, hát azzal nem fogjuk megoldani a problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lehet, hogy meg fogom lepni önöket. A legutóbbi tanulság az az, hogy amit levontunk, az az, hogy a növekedés, a gazdasági növekedés csak úgy lehet elérni, hogyha az inkluzivitást növeljük. Ez egyébként magába foglalja az összes érintett felet. 80 vagy 90 százaléka az országoknak a világban úgy tekint a lobbizásra, a lobby tevékenységre, mint egy igen negatív tevékenység. Európa sem kivétel ebből a szempontból, de ugyanakkor a lobbisták is információkkal állnak elő, és hozzájárulnak a döntéshozatalhoz. A kérdés az az, hogy mennyire fair, mennyire kiegyensúlyozott az ő véleményük figyelembevétele, mások véleményét is figyelembe veszik-e, és ebből a szempontból fontos az integritás a döntéshozók szempontjából. Tehát azok a speciális intézményekhez köthető esetek, amikor például megkérdezzük, hogy milyen küszöbök vannak a vagyonnyilatkozatok megtételénél, hát itt a fő célt kell figyelembe venni. A fő cél pedig nem más az, az mint az, hogy az össz, érdekösszeütközéseket, az összeférhetetlenségeket felderítsük. Akkor, amikor a vendégüllátás vagy a meghívások visszakövethetőek-e vagy sem. Itt igazából ez a kérdés, mert a másik oldalon minden adminisztratív tevékenységnek hatalmas ára van. Tehát megint a kérdés úgy merül fel, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozottan megvalósítani a dolgokat, hogyan lehet releváns információkat gyűjteni az összeférhetetlenség megakadályozása érdekében, de ugyanakkor az egész rendszerbe vetett hit megrendülése nélkül gondolok akár az egyes szereplőkre, akár az intézményekre. Elnök, köszönöm szépen. Az összes meghívott vendégünknek köszönjük szépen a munkáját. Ines. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a résztvevőknek, hogy eh, eljöttek. El kell mondanom, hogy ami az Európai Bizottságot illeti, az a helyzet, a kollégák eh, egyáltalán nem elégedettek az itt elmondottakkal. Főleg ami a konkrét eseteket illeti, hát bizony felkészülhetett volna a biztos bizottság képviselője, mert világos volt, hogy ezek az ügyek fel fognak merülni. Vannak ismert konkrét esetek, nem csak a biztosokat érintik ezek. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság egy kicsit felkészültebben jöhetett volna, hogy meg tudja válaszolni a kollégák kérdéseit. Végeredményben Szeretnék utalni az OECD-től érkezett szakértő hozzászólására. Én egy olyan országból, én egy déli országból érkezem, és előző életemben, mielőtt képviselő lettem volna, és közigazgatási struktúrában dolgoztam volna, dolgoztam, azt kellett megállapítanom, hogy a közigazgatást egyre inkább kiéheztetik és, és tönkre spórolják. Nem tudom, hogy hogy lehet az embereket így motiválni, hogy lehet őket megfizetni, érdekelté tenni abban, hogy a munkájukat megfelelően végezzék. Ez az egyik legfontosabb téma. Emlékeztetnék arra, hogy abban a szerencsében volt részem, hogy egy brit koordinátorral dolgoztam együtt, aki teljesen magától értetődőnek tartotta azt, hogy lobbistákkal dolgozzon együtt. Azt mondta, hogy kénytelen együtt dolgozni velük, hogy megfelelő információk birtokában tudja meghozni a döntéseit. Ebből azt tanultam, lehet, hogy fájdalmas volt ez a tanulási folyamat, hogy bizony vannak nemzeti és e, európai érdekek, és én azt gondoltam, hogy az európai érdekről van itt szó, hát azonban szóval meg kellett állapítanom, hogy ez, ez az európai érdek a nemzeti érdekek e, érdekek összeütközéséből merül fel. Nagyon nehéz megállapítani az, az, a genuin, az eredeti európai érdeket. Felmerül tehát a dilemma, hogyan lehet megelőzni az érdekkonfliktusokat. Hogyan lehet az integritást és a reagálási képességet megőrizni. Gréko képviselője nagyon érdekes témá, témákat vetett fel, nagyon hálás vagyok neki. Lengyelországra és Észtországra utalt. Én is beszélhetek konkrét érdekkonfliktusos problémákról. Franciaország, Spanyolország, Belgium, ugye, Nagy-Britannia nem az a helyzet, hogy az új tagállamok érkeznek csak ide problémákkal, hanem a régi tagállamok sok-sok példát említhetnének érdekkonfliktusos problémákra. És a Bangeman botrány váltotta ki ezeknek a sorát még sokkal azelőtt, hogy, hogy Lengyelország vagy Észtország csatlakozott volna. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a kérdéseket. A, jó, köszönöm szépen. Akkor kérem a második forduló hozzászólóit, hogy foglaljanak helyet itt. Kezdődik a második forduló. Fél egyig van időnk és termünk. Egyel kevesebb hozzászólónk van, mert a széki hozzászóló sajnos beteg, azt hiszem, hogy influenzás, mint mindenki. Herben Jan, mi kan Okay, let's start. Um... Jó, akkor kezdjük. Maybe one thing uh, on the first round. Uh... Az első dolog, nagyon sok kérdést tettek fel az Európai Bizottságnak, amelyeket nem választottak meg. Ezeket fontosnak tartom írásban megfogalmazni, elküldeni a bizottságnak, és várjuk rá a választ. Akkor hallgassuk meg a második rész előadóit, Jan Herben, aki az ügynökségek mentesítésének a mentesítésének a jelentéstevője, és most azonnal megadom a szót az első előadónak, Kolda Clarknek, a jól ismert régi EU-ból. Tessék. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy meghívtak bennünket. Az Alter EU tagja vagyok, mi szervezetünk az Alter EU tagja, úgyhogy az Alter EU képviseletében fogok hozzászólni. Az érdekkonfliktus kérdései, az Európai Bizottsági munkatársakkal való együttműködés, szervezetekkel, egyesületekkel való együttműködés területén dolgoztam, úgyhogy azt hiszem, hogy jó információkat tudok adni. Az egyik a vegyi anyagok ügynöksége, és hogyan, hogyan működik ez az érdekkonfliktusok területén, hogyan kezeli ezt a problémát. De hadd mondjak néhány szót magában a parlamentben az érdekkonfliktusok kérdéséről. Az ugyanis rendkívül releváns kérdés. Körülbelül egy évvel ezelőtt az új magatartáskódex megjelent, amelynek lényege, hogy elkerülje az érdekkonfliktust. Ez egy új magatartáskódex, konkrét lépéseket tervez de rövid idő alatt, annak érdekében, hogy új sztenderdeket vezessen be, és új kódexet a képviselőknek. Miután azonban ez a kódex életbe lépett, a végrehajtás az jellemző, hogy az ambíció hiánya valósul itt meg, e, és ez nagyon aggaszt bennünket. Azt látjuk, hogy e, minden maradt a régiben, és ez a magatartás kódex nem igazán változtatta meg az, a képviselők hozzáállását az etikai kérdésekhez. Melyek a kulcsfontosságú kérdések? Az első az az, hogy a képviselők nagy része nem veszi komolyan a képviselő, nem, nem veszi komolyan a kódexet. A Friends of the Earth szervezet megvizsgálta az érdekkonfliktusos helyzeteket, és azt, érdekkonfliktus nyilatkozatokat, és 12 nyilatkozat teljesen üres volt, 12%-a üres volt, nem volt benne semmi. 13% azt mondta, hogy kép, mielőtt képviselő lett volna, nem volt munkája. Hát ez azért nem hiszem, hogy nagyon realisztikus dolog. Ezt a két dolgot, két számot összeadjuk, akkor azt mondjuk, hogy a képviselők 25%-a nem felelt meg annak, hogy, hogy, be, hogy nyilatkozatba foglalja az, az érdekeit. A második dolog a következő, az potenciális érdekkonfliktussal megáldott, hogy úgy mondjam, képviselők úgy tűnik, hogy nem igazán veszik ezt komolyan. Mi ennek a problémának a lényege? a képviselőnek 6 százaléka, tehát 45 azt mondja, hogy, hogy magán cégekben tulajdonosak, 51% több mint a fele egy bizottságnak, a felügyelőbizottságnak, vagy valamilyen bizottságnak a tagja, és ezek közül sok kapcsolatban áll az Európai Uniós törvényhozással. Tehát itt potenciális érdekkonfliktus merülhet fel hogyha egy képviselő egy, egy konzulens cég vagy tanácsadó cégben dolgozik párhuzamosan, amely együtt dolgozik az európai intézményekkel, vagy egy olyan cégnek, a felügyelőbizottságának a tagja, amelyre bizony az európai jogszabályok kihatással lehetnek. Van itt két konkrét példa, amelyek már néhány éve léteznek, és amelyekkel kapcsolatban semmi nem változott az új magatartás magatartáskódexnek köszönhetően. Rübich korábbi, illetve Rübich képviselő, itt van, itt van, itt van, akkor közvetlenül szeretnék önhöz beszélni. A VKO a Business Europe osztrák tagja, egy lobbista, tag, lobbista cégnek a, a képviselő ö, tagja, ő, és azt hiszem, hogy itt konfliktus merül föl. Ezt a parlament elnöksége nem vetette fel ezt a problémát. Rubik úr egyébként alelnök. Léne úr, itt van-e? Nincs itt? E, ő egy jogi tanácsadó cégnek dolgozik, és ez a cég tanácsot ad az ügyfeleinek Európai Uniós jogi kérdésekben. Ezt az új magatartás kódex tiltja ezeket a tevékenységeket. Csak szabályokra van-e szükség, vagy végrehajtásra is? Teljesen világosak a szabályok. A probléma az az, hogy nincsen végrehajtás. Úgy látjuk, hogy az Európai Parlament elnöksége nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. De Hán képviselő, nem tudom, hogy itt van-e, nincs itt, neki eh, részvényei, eh, illetve részvény opciói voltak a legnagyobb eh, sörfőző vállalatnál 7 millió euró értékben, és hogyha, a nép, és hogyha az Európai Parlament döntést hoz, vagy jogszabályt alkot például olyan kérdésekről, mint reklámozás, alkohol, alkoholt előállító cégek számára a reklámtevékenység szabályozása, vagy, aztán, vagy a korhatár csökkentése, hogy hány éves kortól lehet alkoholt vásárolni, ez hatással van egy cég részvény árára, például ezen a sörfőző cégnek a, a a részvényárára, és ennek a képviselőnek ilyen hatalmas részvénycsomagja van ebben a cégben. Ez is konfliktus. Az Európai Parlament elnöke azt mondta, hogy a, maga, a jelenlegi magatartáskódexnek nem az a lényege, hogy megtiltsa az érdekkonfliktust, csak az a lényege, hogy, hogy, ér, hogy átláthatóan bevallják az érdekkonfliktust. Tehát tulajdonképpen az elnök azt mondta, hogy hogyha valaki átláthatóan van érdekkonfliktusban, azzal nincsen semmi probléma. Tehát az a kód, ez a magatartás kódex, holott a magatartás kódex azt a feladatot rója a parlamentnek, hogy oldja meg az érdekkonfliktusos problémákat. Tehát a parlamentnek a figyelmét felhívom erre, nem tudom, hogy az önök szakbizottságának a feladata -e ez, de a parlamenten belüli felelősökkel vegyék fel a kapcsolatot, tegyenek valamit, ne csak, ne csak elfogadjanak egy magatartáskódexet, és aztán minden marad a régibe. A második dolog, amiről beszélnék, az a vegyi anyagok ügynöksége, és ez hogyan kezeli az érdekkonfliktusok. 2011 óta ez ennek az ügynökségnek új politikája van az érdekkonfliktusok kezelésére. A következőt mondanám el ezzel kapcsolatban. Ez sok javítást, javulást hozott. Világosan felveti annak szükségességét, hogy az érdekkonfliktust, meg, érdekkonfliktus átlátható legyen, hogy erről, erről tudjanak, és nem arról van szó, hogy csak az érdekkonfliktus meglévő érdekkonfliktus, érdekkonfliktust kezelik, hanem annak a látszatát is, és ezt is el kell kerülni. A lehetséges érdekkonfliktus például a családtagok alkalmazása az ügynökségben. Ez jó pont. De még mindig vannak alapvető hiányosságok. Például a rendszer nagyban függ az egyes személyek integritásától, akiknek be kell eh, vallaniuk az érdekkonfliktusokat, holott nem elegendő a monitorozás és nem elegendőek a források az ezen problémák megoldására. Ami a munkatársak integritását illeti, természetesen az ügynökségnek arra kell számítania, bíznia kell abban, hogy a munkatárs az igazat mondja, de ez nem elegendő, mert hogyha, mert hogyha minden köztisztviselő integritása megkérdőjelezhetetlen volna, akkor nem lenne szükség érdekkonfliktus monitorozásra. Szeretnék utalni egy 2012-es jelentésre a számvevőszék részéről, amely megvizsgálta a vegyi anyagok ügynökségét, és itt azt mondták, hogy egyes érdekkonfliktus nyilatkozatokat lezárt borítékokban találták meg, tehát mert föl se bontották, illetve találtak olyan nyilatkozatokat, amelyeket meg kellett volna vizsgálni, mert felmerül a, veszély annak, hogy valódi érdekkonfliktus merül, húzódik itt meg. Aztán a revolving doors kérdését nem, nem oldják meg megfelelően. Van a, a munkatársak számára van egy időszak, amelyen belül jelenteniük kell, hogyha egy vegyi céghez akarnak elmenni dolgozni például, mondjuk két évig. Tehát, hogyha valaki az ügynökségnek dolgozott, akkor miután nem dolgozik, már ott két évig nem szabad nem szabad dolgoznia egy vegyi anyag cégnél azonban a bejövőket is, bejövőket is vizsgálni kell, nem csak azokat, akik kimennek az ügynökségtől. Aztán a, mi az részvényeket illeti, részvénycsomagokat illeti, itt sem jók a szabályok. Hogyha valakinek például több mint tízezer eurónyi részvénye van egy vegyi anyag üzemben, akkor ezt be kell be kell jelenteni. Tehát egy, egy cégnél 10 ezer eurónyi részvénye. Tehát, hogyha megosztja a részvényeit, akkor lehet annyi, amennyi akar. Amennyit akar. A feladat itt az, hogy ha a vegyi anyag ágazatot akarnak monitorozni, akkor semmiféle, semmiféle pénzügyi érdekük ne legyen ebben az ágazatban. Tehát, hogyha valaki egy köztisztviselő, aki a vegyi anyag ügynökségnél dolgozik, és feladata ennek a jogszabályalkotásnak a monitorozása, vagy ennek az ágazatnak a monitorozása, az ne legyen pénzügyileg érdekelt az ágazatban. Nos, azt hiszem, hogy ezek a kritikai pontok fontosak, már nem csak a mi részükről fogalmazódtak meg, a számvevőszék beszélt a, a vegyi ügynökségről, de, vagy az EFSA-ról is, és ezek közül egyik sem kezeli megfelelően az érdekkonfliktusokat. A jelöltek őket a, a köztisztviselők felvétele előtt át kell világítani, revolving door politikát követni kell, és azt kérném, és ez az utolsó mondatom, azt kérném ettől a szakbizottságtól, hogy ezek ugye számbevőszégi ajánlások, hogyha valaki a 2011-es mentesítésről dönt, vagy önök erről döntenek, nézzék meg, hogy sikerült-e ezekre a kritikai pontokra reagálni az ügynökségeknek, és hogyha nem sikerült, akkor ne adják meg a mentesítést. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ön, ön egy kicsit felforrósította a vitát, ez a minimum, amit mondhatunk. És a vegyanyag ügynökség főnöke Herr Tanszer fog előadást tartani, nyilván ki fog térni mindarra, ami elhangzott, nem csak a PowerPoint vetítésében foglaltakra. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. It easier for you to understand. So... Angolul fogok szólni, hogy könnyebben megértsék. Készítettem egy bemutatót, egy vetítést, azok számára, akik nem ismerik annyira az egy ügynökséget. A mi feladatunk a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályoknak a végrehajtása, különböző szolgáltatásaink vannak a polgárok számára, különböző jogszabályoknak a végrehajtását folytatjuk, például 2006-ban elfogadott Ricsnek a végrehajtását, ez itt a parlamentben is intenzív vitáknak a tárgyát képezte. 2007. Eh, júliusban az alapításkor eh, eh, már ott voltam, és 2008 óta már teljes gőzzel dolgozunk ezen. Amikor ellátogatott hozzánk vizsgálatra a számvevőség, akkor már teljes gőzzel működött az ügynökség, de hát mindezek ellenére egy fiatal ügynökség vagyunk. 2000 aztán rövid idővel e, e, ezelőtt elmúlt évben a biocid anyagokkal kapcsolatos irányelv is a mi hatáskörünkbe került. Tehát ezek lennének azok a jogszabályok, amelyeknek a végrehajtással foglalkozunk, és elmúlt évben e, a, a veszélyes anyagok behozatalával kapcsolatos tájékoztatási és együttműködési feladatok is hozzánk kerültek. Mik a mi működési területeink, feladatköreink? a feladatunk, az egyik fontos feladatunk, hogy a közvéleményt tájékoztassuk vegyi anyagokról. Mi a világon azok közé, mi vagyunk a világon az a szervezet, amely a legtöbb információt hozza nyilvánosságra vegyi anyagokkal kapcsolatban. Aztán ki, mi fejlesztjük ki a saját munkákhoz szükséges tudományos módszereket és alapelveket, például a reach kapcsolatban, és ezeket hozzuk nyilvánosságra, támogatjuk az iparágat, a szabályozás betartásában, és támogatjuk a nemzeti jogszabály alkotását, illetőleg tudományos tanácsadó tevékenységet is folytatunk az Európai Uniós intézmények és a tagállamok esetében a vegyi anyagokkal kapcsolatban. Nos, mi, eh, milyen, hogy néz ki ez a tudományos eh, tanácsadó munka? Ez, ez minőségi és független kell, hogy legyen, és gyakorlatilag ez az, amivel elérkezünk az összeférhetetlenséggel kapcsolatos vitához. Ezzel, ezzel a feladatnál, ennek a feladatnak a végrehajtásánál nem függünk más EU-s intézményektől. Ugyanez a helyzet például az élelmiszerbiztonsági ügynökség esetében is. Ő is az Európai Uniós intézményeket a jogszabályalkotási döntési feladatokban hivatott támogatni független szakértőken. aztán a feladatunk az is, hogy adatokat szolgáltassunk a vegyi anyagok felhasználásáról, annak érdekében, hogy a polgároknak az anyagokkal bevetett bizalma az javuljon, és mi felszólítjuk természetesen az összes intézményt arra, hogy ezeket az adatokat használja fel a munkahelye során. Ez 2000 és 2020-ig ez a feladatkörünk tovább fog bővülni, tovább, bizonyos tudományos eh, kihívásokkal is foglalkozunk, végezetül pedig um, a jelenlegi jogszabályalkotás hatékonyabb végrehajtásával és a jövőbeni jogszabályalkotással eh, is foglalkozni az erőforrásaink takarékos kezelése mellett. Nagyon fontos, hogy a szervezetünknek a különböző szervezeti egységeit jól lássák. Nem mi mind nevezzük ki eh, az igazgató tanácsnak a tagjait. Az Európai Parlament, a bizottság, illetve a tanács nevezi ki az irányító tanácsnak a vezetőtestületnek a tagjait. Aztán ez ugye a vezetés, van a titkárság, nekem van alárendelve, ennek a vezetőjét ugye a igazgató tanács nevezi ki, és a eh, tagi bizottságot pedig a tagállamok eh, által delegált tagok alkotják. A szocioökonomiai eh, elemzésért felelős bizottság tagjait szintén az igazgató tanács nevezi ki, a jogorvoslati testületet pedig szintén az igazgatóság nevezi ki. Annak érdekében, hogy a tagoknak az integritása biztosítva legyen, e, nyilvánvalóan erről a kinevező hatóságnak kell gondoskodnia. Hogyan kívánjuk tehát az összeférhetetlenséget elkerülni? Ennek során nagyon fontos, hogy megkíséreljük, hogy függetlenül hozzuk meg a személyi döntéseket e, és függet, független tanácsra hallgassunk. Mi tehát eh, multidisciplináris eh, tanácsadó csapatokat állítunk föl, eh, különböző helyekről hívunk szakértőket, meghallgatjuk a nyilvánosságnak a különböző képviselőit is, és a saját állásfoglalás forrásainkat aztán a különböző testületeknek, az ügynökség különböző testületeinek terjesszük be, akik egyhangulag kell, hogy elfogadják eh, ezeket az állásfoglalásokat. Tehát mi nem adunk ki olyan szakvéleményt, olyan állásfoglalást, ami egy ellenőrzésnek ne lett volna alávetve. Eh, részletes eh, eljárási szabályaink vannak, részletes jegyzőkönyvek készülnek az ülésekről, megfigyelőket küldenek a különböző érintett felek, a bizottsági üléseinkre, és nyilvánosságra hozzuk a döntések nem bizalmas, tehát nem minősített változatát is. Tehát mi megpróbálunk az eljárásaink során áttekinthetően eljárni, átláthatóan eljárni. Az összeférhetetlenségek elkerülése területén azt kell, hogy mondjam, hogy 2007 óta egy egyszerűsített eljárást követünk, az ügynökség felállításakor került ez elfogadásra, és az összeférhetetlenség elkerülésével kapcsolatos legfontosabb szabályokat ez e, tartalmazza. Miért vannak ilyen szabályok? Azért, mert a vonatkozó rendelet is ezt várja el tőlünk, amely azt mondja, hogy egymással a bizalom légkörében kell dolgoznunk, és egyben a tagállami intézmények, a közvélemény és az érintett felek bizalmával kell folytatnunk a tevékenységünket. És mindezt tehát függetlenül kell tennünk. Természetesen eh, az igazgatótanás tagjainak eh, összeférhetetlenségi nyilatkozatot, eh, illetőleg az egyes bizottságok tagjainak is összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük, ami nyilvánosságra hozásra kerül. Ami a személyzetnek a köztisztviselőknek az összeférhetetlenségét illeti. Itt azok az adatok nyilvánosak, amik már kezdetől fogva nyilvánosak voltak. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat ellenőrizni kell, jegyzőkönyvezni kell az ezzel kapcsolatos szempontokat az egyesüléseknek a jegyzőkönyvében, és hát megvan a mi saját jogorvoslati testületünk is, ami foglalkozik ezzel, és természetesen ott van a személyügyi szabályzat is amennek eh, a rendelkezését be kell tartani. Vannak aztán egyéb eljárások, amelyek az egyes eh, eh, ügynökségen belüli testületeknek a működését rendezik, és az összeférhetetlenséggel kapcsolatban most már egy új politika is van, amit követni kell. Ugyanakkor tudjuk, hogy az ügynökségünk nagyon nagy kockázatoknak van kitéve, hiszen eh, nyilván most már megvannak az új szabályok, megvannak a fő felelősségi működési területek, megvannak a szabályok az érdekonfliktusok elkerülésére, és eh, létrehoztunk egy tanácsadó testületet is az összeférhetetlenségnek a megelőzésére, ami meglehetősen egyedülálló. Aztán itt van még a számbevőszéki külön jelentést, eh, ez az átvilágítás az egyszerűsített rendszerről a haladó rendszerre való áttéréskor jött, ekkor érkezett a számvevőszék megvizsgálni az ECH-t, de hát a módosított eljárásmódnak a végrehajtása csak akkor kezdődött. És igazából a számvevőszéki megállapítások még a régi rendszerre, nem az új rendszerre vonatkoztak. Úgyhogy a számvevőszék ket tájékoztatók a mi új rendszerünkről, és eh, erről egyébként hoztam egy írásbeli dokumentumot a mai rendezvényre, és ez egy átfogó eh, dokumentum, ami a számvevőszéknek az ajánlásait is figyelembe veszi, és gyakorlatilag tartalmazza a mostani eljárásmódunk az összes eh, általuk tett ajánlást. Ennél az eljárásnál három szempontot figyelünk, nézzük eh, a kinevezés előtti, a kinevezés vagy a megbízatás időtartama alatti, és az utána eh, folytatott tevékenységet. Megnézzük, hogy az adott eh, jelölt a kinevezés szempontjából szóba jöhet-e a múltját tekintve. Tehát vannak bizonyos megfelelőségi kritériumok, feltétele, különösen ami az igazgató tanácsbeli tagságot, vagy a vagy az olyan bizottságokbeli tagságot illeti, ahol mások kinevezésért felelős az ember. Eh, tehát mi nyilvánosságra hozzuk ezeket a szabályokat egyébként, hogy mások is használhat, láthassák. A kinevezések esetében az összeférhetetlenséget ellenőrizzük, és vizsgáljuk az összeférhetetlenséget a kinevezés utáni időtartamban is. Ennek az elején egyébként egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, a megbizatása alatt pedig adhok, véletlenszerű alapon kell összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenniük a munkatársaknak. Úgyhogy min, az összeférhetetlenségi nyilatkozatot egyébként egybevetjük az életrajzával is, megbeszéljük vele, és és, és folyamatosan gondoskodunk arról, hogy az összeférhetetlen nyilatkozatok folyamatosan a valóságot és az aktuális állapotot tükrözzék. Aztán vannak vizsgálati eljárásaink is az összeférhetetlenségnek a felderítésére. Mielőtt még egyáltalán az összeférhetetlenség előállna. Vannak éves nyilatkozatok, amelyeket évente meg kell tenni, és amelyek eh, tartalmazzák eh, eh, a tagjaink esetében nem csak a korábbi munkáltatókat, hanem a jogi képviseleti vagy egyéb más tanácsadói vagy testületbeli tagsági szempontokat is illetőleg a kutatótevékenység finanszírozására vonatkozó adatokat is. Ami pedig a tevékenység befejezése utáni helyzetet illeti, mindenkinek tájékoztatást kell adnia arról az ügynökség részére, hogyha, hogyha egy új állást vállal. Én igazgatóként természetesen nem írhatok elő feltételeket senki számára, hogy milyen munkát vállaljon el az ügynökségtől való távozás után. Én úgy látom, hogy a saját elemzésünk az, az helytálló, a mi ügynökségünk kockázatoknak van kitéve, hogyha összeférhetetlenségről van szó, nagyon nagy is a kockázat, ezért nagyon szigorú intézkedéseket tettünk, nagyon is szigorú szabályokat alkottunk az összeférhetetlenségnek a kezelésére, és ezek úgy gondolom, hogy megközelítik a bizottsági szabályoknak a szigorúságát. Figyelembe vettük természetesen az arányosságnak és a végrehajthatóságnak a szempontjait is a szabályok megfogalmazásakor, és folyamatosan követjük a végrehajtást illetőleg igénybe vesszük jogászoknak a tanácsadását is, annak érdekében, hogy az esetleges összeférhetetlenségi eseteket elkerüljük nálunk mindez ideig nem érkeztek bejelentések különböző érdekkonfliktusok miatt. Ha azonban lennének ilyen érdekkonfliktusok, akkor ezek fogadására meg lenne a megfelelő testület. Zárásképpen pedig elmondanám, hogy hogy minket érdekelne egy európai szintű standard, norma, és hajlandóak lennénk minimális szabályok kidolgozásában együttműködni, hogy minden, hogy a decentralizált ügynökségek mindegyikének eh, a bizottsági javaslatnak megfelelően azonos legyen az alapja. Köszönöm. Most átmegyünk az akadémiai világba. A Maastrichti Egyetem professzora érkezett ide, és kérem, hogy ossza meg velünk az ügyet érintő elméleti ismereteit. Csak nagyon röviden fogok az elnökségeknek végzett munkámmal kapcsolatban szólni néhány szót. Akadémiai tanácsadóként, vagy egyetemi tanácsadóként vettem részt már 7 éve az EU elnökségek előkészítésében, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon sok érdekes adat gyűlt össze a praxisomban, de ezt most nem fogom ide bevonni, mert különben túl messze menne az előadásom. Vajon a politikai világ kevésbé etikus, mint a magáncégek? Nos hát egyetemi emberként azt kell, hogy mondjam, hogy ezt végtelenül nehéz meghatározni, mérni. Nagyon nehéz azt megmondani, hogy a csalás vagy a szexuális bántalmazás vagy akár az összeférhetetlenség, vagy a közjavak magáncélra való felhasználása, hol melyik szérában jelentkezik erősebben. Ezt nem lehet így megmondani. Természetesen egyre kritikusabbak lettünk azzal kapcsolatban, hogy a köztisztviselővel szemben milyen elvárásokat támasztunk. Egyre-egyre nagyobbak ezek az elvárások etikai értelemben. Az is egyértelmű, hogy az érdek ütközéseket egyre inkább komolyan vesszük, mert a közféra nagyon nagy változóban van, és természetesen itt van a válság is, a politikákat csökkentjük, tehát kevésbé tudjuk őket finanszírozni, aztán itt vannak a PPP konstrukciók, tehát ilyen szempontból sokkal inkább kialakult gyakorlattá vált az utóbbi időszakban az, hogy a közféra és a magánszféra közötti átjárások gyakoribbá váltak. És emiatt nagy problémák alakulnak ki az összeférhetetlenségekkel kapcsolatban, Mm, hogy például a határozott idejű munkaszerződésekkel kapcsolatban, hát hogyan lehet elvárni egy olyan szemétől, aki csak egy vagy két évig dolgozik valahol, hogy teljes mértékben megfeleljen az összeférhetetlenség szabályainak. Nos hát, ezek után azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal kritikusabb a hozzáállás, ami egyébként jó önmagában, de néhány éve azt is láthatjuk, hogy a standardek szinte kirobbanóan megnőttek, sokkal több szabály van, sokkal több etikai kódex van, magasabbak a standardek, és egyre több olyan est, esetet tartunk számon etikusnak, mint a múltban. Egyre több nyilatkozatot várunk el, átláthatóságot, regisztereket, és egyre és egyre több gittegyletet hozunk létre ezeknek az ügyeknek a kivizsgálására. Úgyhogy ebből a szempontból Közép- és Kelet-Európa esete sokkal érdekesebb, mert itt sokkal több a szabály, mint mondjuk a skandináv országokban. Nos, egyébként a skandináv országban a legkevesebb a szabály az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. A kormányok, a bankok vagy az igazságszolgáltatás területén sokkal több szabály van életben, mint a parlamentek munkájában például. Aztán vannak olyan területek, amik sokkal inkább le vannak fedve, mint mások. Például az ajándékokra való, az ajándékokkal kapcsolatos szabályok elég gyakoriak, de ami hiányzik, az az, hogy mi történik a munka viszony megszűnése után. Ezen a területen több szabályra van szükség? Nem biztos. Nagyon sok tagállam azt mondja, hogy nincsen szükség több szabályra, inkább jobb menedzsmentre, monitorozásra, intézményesítésre, illetve megvalósításra van szükség. De mit teszünk a munkaviszony megszűnte után? Mit teszünk ezzel a területtel? Ez egy egyre inkább feltörő probléma. Úgy látom, hogy már jó néhány eset felmerült a mai délelőtt során is, ezek majdnem mindig munkaviszony megszűnte utáni esetek voltak. Ez tehát most a legégetőbb téma. Mit tudunk mondani a szabályok hatékonyságáról? Természetesen jó az, hogyha vannak szép szabályaink, de attól még nem biztos, hogy ezek hatékonyak is. minél több szabály van, annál nagyobb a lehetősége ezeknek a megszegésének is, és ezzel tulajdonképpen a megvalósítás is nehezebbé válik, és a bizalom csökken. Sokszor azok az országok, ahol a legrészletesebben van minden szabályozva, ott a legmagasabb a korrupciós ráta is de ugyanakkor az sem jelenti ez egyben, hogy a dereguláció lenne a jó megoldás. Nem, itt egyszerűen arról van szükség, hogy ne csak egy eszközzel harcoljunk az etikus, vagy a nem etikus viselkedés, illetve az összeférhetetlenség ellen. Tehát csak a szabályok önmagukban nem elégségesek. Aztán még két gondolat. Az egyik az az, hogy hatalmas a különbség a szavak és a tettek között. Most nagyon sokszor a botrányok uralják a médiát, tehát rengeteg dolog történik az összeférhetetlenség területén, de mégiscsak a megvalósítás, monitorozás és betartatás területén sokkal rosszabb a helyzet, és szerintem ez lenne az úti terv lényege, mert valóban erre van szükség, meg kell vizsgálni azt, hogy hogy lehet jobban monitorozni, illetve betartatni a szabályokat. Munkámban igazából nem is találkoztam igazán jó tanulmányokkal, amelyek azzal foglalkoztak, hogy hogyan működnek az etikai bizottságok. Igen, a regiszterekről rengeteg ö, tanulmány született, de a etikai bizottságok munkájával kapcsolatban sokkal kevesebb. Aztán itt van az etikai bizottságok intézményesítése, a teória és a, tehát a gyakorlat és a, az elmélet közötti különbség elképesztő. Emmanuel Kant és mások is kimondták már azt, hogy a bonyolult dolgok nem mindig jók, mert amikor a döntéshozók konkrétumokat kellene betartassanak, akkor nem tudják megtenni, mert nagyon nehéz az etikát definiálni, ez egy rendkívül bonyolult rendszer. Nagyon hatékony eszközök vannak a kezünkben a, az összeférhetetlenséggel kapcsolatban, és talán a leghatékonyabb az pontosan az etikai vezetés, vagy példamutatás lenne. Van itt egy nagyon érdekes prezentáció, amelyet, hogyha elolvasnak, akkor igazából rájönnek azt, hogy az etikai példamutatás hiányzik, akkor van probléma. Ez nagyon gyakran ahhoz vezet, hogy a vezetőknek nincsen ideje arra, hogy bonyolult, összeférhetetlenségi ügyekbe bocsátkozzanak. Például az emberek felvételekor, főként az igazgatók felvételekor merül fel ez a probléma, akkor igenis is figyelembe veszik az összeférhetetlenséget. De ennek ellenére nagyon kevés a képzés az etikai területen, illetve az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. Tehát itt van az összeférhetetlenségnek egyrésztről a gyakorlati oldala, és ennek az intézményessé tétele, ez hiányos. Vannak szabályok, és ezzel teljesen egyetértek, amit Jakob asszony elmondott. A nagy probléma az igazából az, hogy nemzeti szinten meg lehet-e valósítani a monitorozás és a betartatást. Köszönöm. Köszönöm szépen, és áttérünk a bizottságnak eh, a főtitkárságára. Mário Tenyero 10 percet kap, és utána hozzászólások következnek. Köszönöm szépen, rövid leszek. Uh, that uh, my contribution uh, will limit to Köszönöm szépen a hozzászólásom. Itt a hozzászólásomban főleg az ügynökségekre szeretnék koncentrálni. Nem azért vagyok itt, mert én vagyok az Európai Bizottságban a legfőbb illetékes személy ebben a témában, sőt egy egész panel állít a rendelkezésre, mert hogy megvitassuk ezt a témát. Én azért vagyok itt, mert az ügynökségekkel foglalkozom. Ahogy önök is nyilván tudják, tavaly bizonyos tárgyalások után az Európai Bizottság és a Tanács megállapodott az ügynökségekben, a közös megközelítésben. És, a, és ebben felmerült az érdekkonfliktusok kérdése, különös tekintettel az irányító, tehát az, a, a bizottságok, az igazgató tanácsok, a tudományos tanácsok és az ügynökség igazgatóinak érdekkonfliktusaira. Nos, tehát e, ezt a problémát mindenképpen kezelni kell, és a helyzetet javítani kell. Ez alapján az Európai Bizottság feladata az volt, hogy készítse el ennek a közös megközelítésnek a, a ütemtervét. Ezt tavaly decemberben elkészítettük. És nagyon specifikus pontokat vetettünk föl ezzel kapcsolatban. Prioritás ebben az évben a, az érdekkonfliktusok kezelése, az öt prioritás egyike. Nos, amit el tudok mondani erről az ütemtervről, először is az érdek konfliktusok politikája az ügynökségek esetében egyrészt és először, elsősorban az ügynökségek feladata. Úgyhogy azt mondjuk ebben az ütemtervben, hogy azt várjuk, hogy az ügynökségek az év során világos politikákat alkalmazzanak az érdekkonfliktussal kapcsolatban, és ezt már persze meg is teszik, nagyon sok munka folyik ezzel kapcsolatban, és emellett azt kérjük, hogy a tudományos, társ, tudományos bizottságok vagy tudományos tanácsok tagjainak kiválasztása során gondolják végig még egyszer a szabályokat, mert itt is nagyon sok érdekkonfliktus felléphet. Az Európai Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy még az év vége előtt iránymutatásokkal álljon elő az érdekkonfliktusok kezelésére ezen említett csoportok számára az ügynökségek esetében. Természetesen ezt a munkát tovább folytatjuk. Majd most még csak az elején tartunk, és nagyon sokat tárgyaltunk az ügynökségekkel, és meglévő gyakorlatokat gyűjtöttünk össze, e, azzal kapcsolatban, ami már létezik, e, a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban e, megnéztük az, a, a számvevőszéknek a gyakorlatát, nagyon sok lépést tettek már az ügynökségek. Szorosan együttműködünk velük, mert olyan iránymutatásokat keresünk, amelyeknek meg kell valósulniuk, amelyek végrehajthatók, és ezzel egy időben olyan forrásokkal látnak el bennünket, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy valódi érdemi érdekkonfliktus politikát dolgozzunk ki. Amikor megnéztük az a a számvevőszéknek a jelentését, ott már láttuk, hogy kilenc pontot valóban öm, öm, figyelembe vettek, Például a kockázat alapú megközelítésre van szükség az érdekkonfliktus politika kidolgozásában. A kockázati szint különbözik ügynökségről ügynökségre, és figyelembe kell venni ezt mindenképpen tehát ugye vannak olyan ügynökségek, amelyeknek a munkájával kapcsolatban az Európai Bizottság döntéseket hoz, jogszabályokat hoz, vannak más ügynökségek, amelyek inkább networkingben dolgoznak, Természetesen az egyik pillér az érdekkonfliktusnak a bevallása, vagy a nyilvántartásba vétele, nyilvánossá tétele. Aztán az átláthatóság kulcsfontosságú, nem elegendő önmagában, de a folyamat kulcsfontosságú része. És természetesen, amit még láttunk ebben a vitában is, és ami nagyon fontos, az az, hogy valódi monitorozás valósuljon meg, és végrehajtás valósuljon meg. Ez is része kell, hogy legyen az iránymutatásoknak. Ezzel egy időben tudatában kell lennünk, hogy olyan szabályokat kell hoznunk, amelyek, amelyek végrehajthatók, beszéltünk ugye arról, hogy a magánszektor és a közszektor összefonódik a személyeken keresztül, minden esetre olyan rendszert kell létrehoznunk, amely, amely lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy a legmagasabb szintű szakértelemhez hozzáférjenek, tehát olyan szabályokra van szükség, amelyek ezt nem lehetetlenítik el. És mindeközben bizalmat is erősítik, Tehát mindenképpen egyensúlyt kell találnunk ezen két terület között, a szabályok és a szakértelemhez való hozzáférés között. Ennyit tudok elmondani, mert de még csak most kezdtük a munkát, és igyekszünk világos megközelítést alkalmazni és elfogadni, amivel aztán amivel aztán az ügynökségek elé léphetünk. Köszönöm szépen a hozzászólók. Esetleg Herben neked lenne hozzászólás, és utána akkor lezárását is megtarthatod ennek a panelnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Mr. de Klerk's president. de Klerk úrnak az előadása után jutott eszembe az, am, hogy amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kik, kik is a körnek. Úgy tűnik, hogy ez érvényes az összeférhetetlenségi esetekre is. Úgy tűnik, hogy nem mindenki ismeri, e, itt a házban is szívleli meg ezt a egyébként régi latin közmondást. Tehát nyilván a saját portánkon is söpörnünk kell, és ugyanolyan tüzetesen meg kell néznünk a saját viszonyainkat, mint a világ többi részét. Danszed úr, Ön azt mondja, hogy a végrehajtás, eh, a szabályoknak a betartása és ellenőrzése lenne a legfontosabb. Na de hát ki ennek a felelőse? Maguk az ügynökségek a felelősek ezért, vagy esetleg egy kívülről jövő szervnek kellene ezt felügyelni, felügyelnie, Ugye ma e, beszéltek néhányan már a szankciókról is, a szankcionálásról is, esetleg ez is a végrehajtás és az ellenőrzés körébe tartozik a szankcionálás. És mi a vezetők etikai e, példa, e, példa szerepének, vagy minta szerepének a fontossága? Tudna erre esetleg példát mondani? Jó példával járjanak elől, rendesen felügyeljék a munkát, ellenőrizzék, esetleg kényszerítsék a kollégákat bizonyos erkölcsi vagy etikai szabályok betartására. Tehát mi lenne ennek az, ennek az etikai példaértékű szerepnek, eh, etikai vezető szerepnek a tartalma? És hogy ezt meg lehet-e szabályokban is fogalni? Gressle asszony, úgy gondolom, hogy csatlakozni tudok az előttem szólóhoz. A probléma az, a, hogy a vezetőknek az etikai példamutatása az az, ami hiányzik. Tehát ugye egy dolog az, amit a zászlónkra, a lobogónkra tűzünk, és utána, amit a gyakorlatban látunk, aztán jönnek itt a nem kormányzati szervezetek is, akik itt ösztűz alá veszik ezt a két mutatást. Nyilvánvalóan a Tehát én osztom az ön álláspontját, vannak most már szabályaink, vannak bizonyos vannak bizonyos szabályok, amit tartani kell magunkat, de ezek most már túllépnek egy határt, és a túlzásba eszünk velük. Döklerk úrra térnék át. Én ellenezném azt, hogy mindent egy kalap alá vegyünk, beledobjunk a nagy bödönbe. Én úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni a jó és a rossz lobbizás között. Én nem akarom azokat a kollégákat kritizálni, akiket ebben a parlamentben ö, ö, olyanokkal olyan, olyan emberekkel találkoznak, akik nem kormányzati szervezetektől jönnek, pénzt is kapnak ezektől a szervezetektől, és aztán pedig a szavazásnál tartózkodnak a szavazástól. Úgy gondolom, hogy most még nem értünk el itt a szabályozás területén oda, ahova el akarunk érni, de mindenképpen úton vagyunk már is. Az a tény, hogy most már van ez a magatartási kódexünk, ez mindenképpen egy minőségi javulás. Szeretnék utalni arra, hogy a képviselők, azok nem tisztviselők, mint nekünk mandátumunk van, minket választottak. Én a választóimnak tartozok felelősséggel, elszámolással, és nyilvánvalóan a választóknak is meg kell adni a lehetőséget arra, hogy állást foglaljanak. Tehát azok, akik itt a lobbist találkoznak, úgy gondolom, hogy ő nekik a választóikat kell megkérdezniük, hogy a választók akarják-e ezt vagy sem. Úgy gondolom, hogy ezt a tisztességhez hozzátartozik, hogy ezt is elmondjuk. Demke professzor rám nagyon nagy benyomást tett az, amit mondott. Igaza van, hogy meg kell nézzünk a végrehajtást. Elég sok szabály van, e, én is így gondolom de a végrehajtásnál úgy gondolom, hogy kettős mércével mérnek nagyon sok esetben. Itt van például a Dali eset. Hogy lehet az, hogy Két dolgot itt nem kezeltek azonos mértékkel. Nos, az implementáció kérdését, a végrehajtás kérdését valószínűleg csak úgy fog tudni elintézni, nem tudjuk megkerülni egy grémiumnak a felállítását, ami megnézi, hogy a végrehajtás az hogyan történt meg, és további kérdés. Úgy gondolom, nagyon jó lett volna az ügy szempontjából, hogyha korábban Eh, elértük volna azt, hogy, a, hogy tehát hogyan érjük azt el, hogy, hogy eh, az iparágnak a képviselő ugyan nyilván kapcsolatot keresnek az ügynökségekkel, de ezt átláthatóan tegyék. Eh, most hogy megvan ennek a jogszabály lenyomata, tehát erre megszülettek a szabályok, de hogyan tudjuk kívülről az átláthatóságot megteremteni az ilyen folyamatok számára? Tehát hogy tudjuk azt biztosítani, hogy az iparákból megfelelő szakemberek kerüljenek a mi ügynökségeinkhez, szervezeteinkhez, de az ő elfogadtatásuk a közvélemény részéről megfelelő legyen. Paul Rübis, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Paul de Klerknek is, hogy egy olyan politikus, hogy megemlített engem név szerint is engem, hiszen ez akkor az én népszerűségemet és a láthatóságomat a közvéleményben növeli. Én betartom a magatartási szabályzatot, leadtam az anyagi érdekeltségeimről szóló nyilatkozatot is, úgyhogy úgy gondolom, hogy most megengedhetem én is magamnak, hogy nyugodtan vitatkozzak arról, hogy hogy, hogy mik is a mi érdekeink és feladataink. Én a foglalkozásomat tekintve kovács vagyok, és én addig ütöm a vasat, amíg forró, úgyhogy azért is vagyok itt. Úgy gondolom, hogy fontos és szükséges, hogy a gazdaság érdekeit is képviselje valaki, ezért én a saját magam szakmájának megfelelő gazdasági kamarában, Ausztriában tag vagyok. Ez egy köztestület, egy non-profit szervezet, teljesen átláthatóan működik, teljesen nyilvánvaló. nekem nincsenek aggájaim az a tagsággal kapcsolatban, de köszönöm, hogy erre utal. Engem egyébként az érdekelne, mert hogy megnéztem, megnéztem, hogy ugye környezetvédelmi aktivista és ennek a szervezetnek a képviselője önöknek 25 alkalmazottja van Brüsszelben. Hogy néz ki az önök szervezetén belül a pénzügyi, a pénzügyi nyilatkozatok tételével. A pénzügyi összeférhetetlenségi nyilatkozata a munkatársaknak nem található meg az interneten. interneten. Ki támogatja önökkel? Mit tesznek a támogatásként kapott pénzekkel? Önök nem engednek ebbe betekintést, legalábbis a jelenlegi időpontban. És van 14 szervezet, akit akiket önök támogatnak innen Brüsszelből önök egy nagy brüsszeli lobbista szervezet, és környezetvédelmi aktivistaként is nagyon sikereset, úgyhogy én dolgoztam azon, és kérdezném önt, hogy önök eh, hogyan eh, érvényesítik ezeket a szabályokat a saját szervezetükön belül, eh, a jövőben hogyan növelik a jövedelmeiknek, bevételeiknek az átláthatóságát. Ez nem egy pingpong játék, hanem egy igazi teniszmeccsé vált most már Érenhauser úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Alapvetően egy teljesen legitim dolog, hogy hogy egy vállalatnak, egy magánszemélynek, egy szervezetnek érdekei legyenek, és az is nyilvánvalóan legitim dolog, hogy az ő saját érdekét megpróbálja a politikával szemben érvényesíteni. De a politikának természetesen az a feladata, hogy ezeket az érdekeket a közjó érdekévé egy általánosan felvállalható interesz érdeké fogalmazza át. Nem lehetséges, hogy, hogy anyagilag szilárd alapokon álló magánérdekek érdekében lépjen fel egy politikus. Az Alter EU képviselője és Rübi úr közötti pingpong meccsre utalva azt mondanám, hogy vannak gazdasági szervezetek, nekik is vannak érdekeik, de hát azt gondolom, hogy itt a házon belül gyakran a a környezetvédelmi, vagy, vagy nem kormányzati szervezetek, vagy az adatvédelmi szervezetek érdekei sokkal kevésbé vannak képviselve, mint a, mint a e, sok pénzzel rendelkező szervezeteké. Tehát itt egy egyensúlytalanság van, ezzel is kezdeni kell valamit, ami pedig a kérdésem lenne, az Alter EU képviselőjéhez, illetőleg eh, az Európai Uniós Ügynökség képviselőjéhez lenne egy kérdésem, és csatlakoznék az, amit az előttem szóló mondott. A kérdésem tehát az, hogy hogyan állapítják meg ténylegesen, hogy összeférhetetlenség van, tehát az Európai Uniós ügynökségnél hogyan bánnak ezekkel. Hogyha megnézem itt a saját magunk magatartási szabályzatát, eh, akkor meg kell, hogy állapítsam, ez az én saját véleményem, hogy mi folyamatosan újabb és újabb összeférhetetlenségi helyzetekbe kerülünk. A parlament elnöke, a frakcióbeli kollégák nyilvánvalóan nem fogják ellenőrizni a saját kollégáikat, és nem fogják megállapítani azt, hogy esetleg a barátjukkal való kapcsolat révén összeférhetetlen helyzetbe kerülnek. Tehát nyilvánvalóan releváns lenne, hogy egy külső, kívülről jövő független szervezet folytatná le ezt a vizsgálatot, és ő állapítaná meg, hogy tényleg van-e összeférhetetlenség, hiszen ez egy nagyon-nagyon is vizenyős ingoványos terület, egy olyan kérdés, amit sok esetben nem lehet egyértelműen megválaszolni. Aztán áttérnék a második és utolsó kérdésemre, ez pedig a szankcionálás kérdése. Milyen szankciókat fog alkalmazni az Európai Vegyi Ügynökség eh, összeférhetetlenség esetén, és természetesen az Altereúhoz is intézem a kérdések, hogy a tervezett eh, magatartási kódexbeli eh, képviselőket érintő szankciók azok kielégítőek-e vagy sem? Köszönöm. Köszönöm szépen még 10 eh, percünk van, hogy megkapjuk a válaszokat a kérdésekre. Danszett úrral kezdjük esetleg, a szankció kérdése, illetőleg eh, mi az eh, iparágnak a képviselete, illetve a lobbizás az iparág érdekében az ügynökségnél? Thank you. Köszönöm szépen. az összeférhetetlenséget hogyan is állapítjuk meg? Hát először is a nyilatkozatokat összehasonlítjuk a valósággal. Figyelembe kell venni azt, hogy egyébként vannak adatvédelmi szabályok is, és ezeket a szabályokat nem lehet felülírni akkor, amikor a az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat megvizsgáljuk. Ezért fontos az, hogy van egy független szolgálat, vagy bizottság, amely segíti munkánkat, hogyha felmerülnek problémák. A szankciók. Nos, a köztisztviselők számára itt vannak a fegyelmi megoldások. Ezeket ki is használjuk akkor, amikor komoly esetekkel állunk szemben. A tagok számára, vagy a parlamenti képviselők számára egész egyszerűen felfüggeszthetjük a parlamenti képviselőséget, akkor, hogyha valaki nem tette meg nyilatkozatában a megfelelő lépéseket. Ez pedig ahhoz vezetne, hogy megvizsgálhatjuk azt, hogy biztosítani tudjuk-e, hogy a parlamenti képviselő megtartotta a mandátumát, vagy sem. Akkor, amikor nagyon súlyos összeférhetetlenségi esettel állunk szemben. Amennyiben csak annyiról van szó, hogy valaki nem tette meg helyesen a nyilatkozatát, az azért önmagában még nem egy súlyos szabályszegés, azt akkor általában az elnök elintézi az adott parlamenti képviselővel. Tehát itt igazából több szinten dolgozunk. A külső szakértők együttműködésére abban számíthatunk, hogy most például, amikor vezető beosztásokról van szó, akkor kérjük, hogy az összeférhetetlenségi nyilatkozatot töltsék ki, még mielőtt megkapják a munkaszerződést, és hogy a kritériumokat felállítsuk, mi szerint, amennyiben a összeférhetetlenség túl gyakori problémát jelentene, akkor nem fogjuk ezt a személyt tudni alkalmazni. Éppen ezért fontos az, hogy lássuk, hogy az adott személy nem, dolgozik, nem dolgozott-e korábban a mostani posztjával összeférhetetlen munkában. Főként akkor, amikor a magánszektorból, az iparágból érkezik valaki, tehát nem fogadnánk például el azt, hogyha továbbra is meg lenne a munkaszerződése, miközben nálunk kap egy ideiglenes szerződést. Ez nem elfogadható de mindig az arányosság elvét kell figyelembe venni, amikor elbíráljuk ezeket az eseteket. Vannak olyan jogászaink, akik kimondottan ezzel a kérdéssel foglalkoznak és specializálódtak. Nem kell professzor, önhöz is érkezett jó néhány kérdés, egy kicsit máshogy közelíteném meg ezt a kérdést. Mindannyian utáljuk a bürokráciát, és mindannyian csökkenteni akarjuk a bürokráciát. És most mégis miről beszélünk? Bürokráciáról. Hát akkor most mi a összefüggés a bürokráciát csökkentő szándékunkkal, valamint a jobb monitorozással, monitorozás között. Hát persze, ugye figyelembe kell venni ebből a szempontból az összeférhetetlenségi eseteket. Az elmúlt évben megpróbáltuk felderíteni a helyzetet a tagállamokban, nem mindenhol van szükség etikai bizottságra, és így tovább. Ez nagyon komplikált és drága kezd lenni, egyre több embert kell alkalmazni. A felmérés azt mutatta, hogy azért minimálisnak mondható a bürokrácia növekedés ezzel kapcsolatban. Az etika és a bürokrácia viszonylatában. Amennyiben hatékonyabbá akarjuk tenni az, az összeférhetetlenségi politikáinkat, akkor valamit mégiscsak kell tennünk, valahogy be kell tartatnunk ezeket a szabályokat. És ez nem biztos, hogy azonnal szöges ellentétben áll az adminisztrációt csökkentő szándékunkkal. Aztán a regiszterek kialakítása, illetve megvalósítása, betartatása. Európában nagyon különböző rendszerek vannak életben, van, ahol ez önkéntes jellegű, például skandináv országokban, vannak viszont olyan összeférhetetlenségi kategóriák, amelyekben kötelező a nyilatkozattétel, és hát mindezzel kapcsolatban az a kérdés merül fel, hogy mennyire kellene ezt részletessé tenni. Például Romániában igen részletes ö, dolgokat kér a törvény vagy a szabály, még akár a családtagokra vonatkozóan is, de igazából azt kell megvizsgálni, hogy ezeket a regisztereket ki az, aki menedzseri, és ki az, aki aztán monitorozza. És ez rendkívül ö, nehéz feladat, mert hogyha ezt valaki tényleg komolyan akarja csinálni, akkor ö, szakértőkre van szükség, de természetesen szakértők ebben nincsenek, vagy nincsen elég ember, aki ezt meg tudja tenni. Másodszorban pedig az egyik eredménye mindennek az, hogy a legtöbb intézmény, főként a parlamentek, önszabályozáson keresztül ö, intézik ezt. És a tapasztalat bemította, hogy ez nem működik, tehát az önszabályozás vagy önmonitorozás nem működik ezen a területen mert ráadásul ettől a bizalom nem, hogy nőne, inkább csökken. Éppen ezért fontos a független monitorozás, de ez megint csak nagyon nehéz lehet, mert attól is függ, hogy milyen ügynökségről beszélünk. Bizonyos esetekben valóban nagyon kényes a külső szakértőknek kiadni az információt, mert megint csak függetlenségre van szükség, de az független monitorozás biztos, hogy sokkal hatékonyabb, mint a belső menedzsmentje ezeknek a kérdéseknek. Uh, Köszönöm szépen, Paul de Klerk is kapott kérdéseket, például a nem kormányzati szervezetek és képviselők közötti kapcsolatról, de volt itt egy uh, asszóváltás is uh, Rübis úrral. Hogyan tudják mégiscsak bevonni a munkába a képviselők, a szektor képviselőit, úgy, hogy megmaradjon az átláthatóság. Igen, itt jöttek személyre szóló kérdések is hozzám. Úgy gondolom, hogy mindezek ellenére Gresslászó megjegyzésével kezdeném. Én világosan fogalmaztam, az lenne az érdek ellentét, az összeférhetetlenség, hogyha valaki képviselőként valamilyen vállalat érdekében járna el. Hogyha van tehát olyan képviselő, aki egyszerre képviselő és egy környezetvédelmi szervezetnek a képviselő, képviselője, akkor ez egy összeférhetetlenség. Én Rübi úr személyében ilyen összeférhetetlenséget látok. Rübichnek és Rübich képviselőnek és az Altereónak itt ugye eltérő a véleménye, de ahogy én elmondtam, ön egy olyan szervezetnek dolgozik, ami a legkülönbözőbb témákban folytat lobby tevékenységet Brüsszelben, tehát én azt mondanám, hogy egy olyan képviselő, aki gyakorlatilag naponta döntéseket hoz, hogy ön egy olyan képviselő, aki naponta döntéseket hoz egy olyan, olyan ügyekben, amelyeknek közvetlen kihatása van arra a szervezetre, ami nek ön dolgozik. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan melléktevékenység, kiegészítő tevékenység, amely összeférhetetlenséget okozhat. Ön önt már évekkel ezelőtt kritizálták emiatt, ez nem egy új téma, az a parlament új magatartási szabályokat vezetett be, magatartási kódexet vezetett be, de hát nem történt semmi. Úgyhogy itt is láthatjuk, hogy a végrehajtás eh, az az, ami döntő. Nyilvánvalóan nem segít, hogyha a parlament új magatartási kódexet fogad el, és mégsem történik semmi, vállal, vá, ö, eh, eh, mégsem történik semmi változás. Ami a mi saját átláthatóságunkat illeti, nézze meg a honlapunkat, ott nagyon sok információt talál. Például az európai átláthatósági nyilvántartásba is felvetettük magunkat, és ott nagyon sok adatot szolgáltatunk arról, hogy kinek a nevében folytatunk lobby tevékenységet, kik a lobbyistáink, megadjuk a saját költségvetésünket, azt, hogy mennyi pénzt költünk évente lobby tevékenységre, a, ami pedig a pénzforrásainkat, a finanszírozóinkat illeti, pontosan láthatja a honlapunkon, hogy honnan érkezik a pénz közpénzekről, magánadományokról van szó, vagy éppenség a tagszervezeteknek a hozzájárulásáról. Mind ez eh, hozzáférhető. Aztán megkérdezte, hogy nekem mik a saját eh, személyes pénzügyi érdekeltségeim. Én szívesen elmondom önnek, hogy kitől kapom a fizetésemet, de úgy gondolom, hogy azért mégis egy nagy különbség, hogy én dolgozom -e egy lobbista szervezetnek, vagy pedig ön, mint megválasztott népképviselő jogszabályokat fogad el, ami valamennyünk életét érinti. Én mindenképpen abból indulnék ki, hogy eh, az ön, ön esetében nagyobb a felelősség, és önnek nyilván, az ön esetében fontosabb, hogy a anyagi érdekeltségét nyilvánosságra hozza. Úgy gondolom, hogy eh, nekünk az a feladatunk, hogy biztosítsuk, hogy ne legyen összeférhetetlenség. Ami a szankciókat illeti, Ehrenhauser úr, eh, a parlamentnek a szankcionálási szabályai úgy gondolom, hogy kielégítőek. Amikor a magatartási szabályzatról volt szó, akkor azt állapítottuk meg, hogy a parlamenti szankciók eh, meglehetősen gyengék. Volt olyan, hogy képviselők hetekig nem, vettek részt, nem vehettek részt a szavazásban, de hát ez egy elég gyenge szankció volt, a képviselők emiatt nem változtattak a továbbiakban a magatartásokon. Ez egy intézményi kérdés. Nagyon, ne, nagyon nehéz volt rövid idő alatt ennél eh, szigorúbb szankciókban megállapodni, de mindenképpen utalnék a hatékony szankcióknak a fontosságára, és mindenképpen a parlamentnek erősítenie kell a saját szankciós politikáját. Akkor záró megjegyzések eh, Herbentől és Inesztől. Um, Köszönöm. Kösz... Köszönöm, elnök úr. Akkor lezárnám gyorsan az ülést. Először is eh, azt attól tartok, hogy az érdekkonfliktus ez egy, eh, a politika az egy örökös táptalaja az érdekkonfliktusoknak, ugyanis a politika az érdekeket eh, használja ki. Tehát ez a probléma való. Én hiszek abban, hogy a politikában az érdekkonfliktusok tekintetében de a probléma merül fel, hogyha az személyes érdekeink a közérdekeinkkel, vagy a hivatalos munkánkkal konfliktusba kerülnek. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk ma délelőtt. Meg vagyok győződve róla, hogy a külső monitorozás ki, ki, na, rendkívül fontos az intézményekben, meg kell gondolnunk azt, hogy hogyan lehet ezt a legjobban elvégezni, megoldani. A, az ECHA végrehajtó igazgatóját meghallgatva úgy hallotta, hogy, a, hogy megállapítottam, hogy a számvevőszéki jelentéseket mi is megkaptuk, de úgy látszik, hogy egy kicsit el vannak maradva az információink, hiszen önök erre nagyon gyorsan reagáltak és készítik az ütemtervet. A... Erről beszélve, illetve bizonyos ügynökségek mentesítésének az elhalasztása nagyban függ attól, hogy milyen előrelépést sikerült elérni ezen a területen. Az az érzése, hogy az egyes ügynökségek nagyon pozitív um, lépéseket tesznek, és komolyan veszik ezt a problémát. És ha ez így van, akkor nem látom okát annak, hogy a mentesítést uh, elhalasszuk. Bizalmi kérdés is ez. Az EFSA oldalán láttam, hogy egy éve megfigyelőket is beengednek a tudományos üléseikre, és ez, ez nagyon jó, mert, mert az átláthatóságban hiszek. Én gyakran szerintem az átláthatósággal többet lehet elérni, mint az új szabályokkal. Mert hogyha beengedjük a külső megfigyelőket, az sokkal jobb hatással lehet a teljes folyamatra. Ennyiben hagynám, elnök úr. Köszönöm szépen, Inez. Négy percet van, mert a tolmácsok utána felállnak. Sí, yo querría decir... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szerettem volna elmondani, hogy az egyetlen valós példája annak, amit hallottunk, az az, amit Döklerk úr mondott. Felszólított minket arra, hogy felszólított minket arra, hogy pedimos reducir la administración pública que yo Hogyha tehát úgy döntünk, hogy karcsúsítjuk a közigazgatást, és én ezzel nem értek teljesen egyet, úgy gondolom, hogy európai szinten és tagállami szinten is a, a polgárnak a megfelelő garanciát kell, hogy nyújtson a közigazgatás én inkább közigazgatásról beszélnek, és nem bürokráciáról tehát. Tehát semmiképpen sem véletlen, hogy a, hogy a megszorításokkal sújtott időkben mindenki a közigazgatás, a bürokrácia leépítése után kiállt, azért, hogy így nyerjen ezzel a magángazdaság. De hát ezzel senki nem nyer, ezzel csak az ügyvédirodák nyernek. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan egyesület, társadalmi szervezet van, akik érdek ellentétbe vagy összeférhetetlenségbe keveredhetnek um, itt Brüsszelben. Úgy gondolom, hogy felnőttekként kell viselkednünk, nem szabad ilyen pingpong játékot játszanunk, minket eh, minden egyes választásnál újra megítélnek, és hogyha nem végezzük el a feladatunkat, akkor a sülyeztőben tűnünk el úgyis. Sajtókampányokat eh, folytatnak ellenünk, de hát nekünk az a feladatunk, hogy politikát csináljunk. Mi mindenki előtt kitárjuk az ajtónkat, és úgy gondolom, hogy eh, ez fontos is Persze nyilván fontos, hogy ez átláthatóan történjen, a érdeképviselőkkel való találkozás történhet a nyilvánosság előtt is, de hogyha az egész rendszer az átláthatóság biztosítása bonyolultá válik, és az ember nem tudja, hogy hogyan bánjon egy bizonyos kérdéssel, akkor az probléma. Sőt, néha gyakorlatilag akrobata mutatványokra van szükség, hogy az ember egy bizonyos témában pártatlanul járjon el. Gerbrandi úr úgy gondolom az ügynökségek a múltban is és most is nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a saját szakértőjüket megfelelően válasszák ki. Nyilvánvalóan ezek a szakértők akár a magángazdaság, akár a közigazgatás részéről érkező bizonyos befolyásoknak lehetnek kitéve. Egy biztos, a bizottságtól is érdekes adatok érkeztek, de itt az ő menetrendjükkel kapcsolatban még van tennivaló. Számomra nem teljesen világos, hogy hogyan lehet az ügynökségeknek és a bizottságnak a hatásköreit egymással eh, szemben jól elhatárolni, hiszen itt a, a bizottság az, aki elszámoltatási, eh, aki elszámolással tartozik a parlament felé. Úgy gondolom, hogy itt eh, beszélnünk kell a jogszabályokon túlmenően a végrehajtásról is, a szankciókról is, a, a büntetőjogi szankciókról és egyéb szankciókról is. Egy biztos, én abból indulok ki, hogy az ellenőrzésnek, mint általában a közigazgatásban belülről kell jönnie, tehát nekünk magunknak kell azokat a szerveket és mechanizmusokat kialakítani, amik az ellenőrzést eh, lehetővé teszik, vagy elvégzik. Eh, köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik ilyen szellemben foglaltak állást, és egyetértek abban, hogy a köz érdeket a köz kezében kell hagyni, és nem szabad annak ellenőrzését vagy képviseletét kiszervezni. Ugyanis um, mindenféle ellentétes híreszteléssel szemben ez sem olyan aggálymentes. Úgy gondolom, hogy Európán belül és Európán kívül is vannak uh, lobbisták, és úgy gondolom, ami az ügynökségeket illeti, és itt át is térnék hozzászólásom végére, a záró szavaim végére. Az én jelentésem és Gerbrandi kolléga jelentésében is remélem, hogy nem csak a kérdéseket felvetni tudjuk, hanem megválaszolni is fogjuk őket. Köszönöm. Köszönetet mondok a második panel résztvevőnek is. Úgy gondolom, hogy egy hasznos délelőtt tudhatunk magunk mögött explozívabb volt a második része, mint az első résznek, és köszönöm szépen a tolmácsoknak is az extra 10 perc túlmunkát.